So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen... Kedves kollégák, kolléganők, hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök az első ülésünkön. Legalábbis a 2011-es új évben ez az első szakbizottsági ülés. Mindenkinek eh, egészséges, sikeres, jó évet kívánok a különböző területeken és programunkban, ter természetesen a szakbizottsági munkához is ugyanezt kívánom. Talán biztosak is lehetünk abban, hogy számos kérdés lesz az NB napi rendjén az Európai Parlamentben. Már a kezdet is remek. Igen, nagy számban van már ma megtárgyalandó kérdésünk. A titkárság intett, hogy két percnél több, többet ne engedélyezek ma délután, amit végül is tényleg muszáj lesz betartani, mert holnap nagy szavazás lesz, illetve hosszú, és a legtöbb, legnagyobb program részen át kell, hogy dolgozzuk ma magunkat. Tehát mindenkit szívből köszöntök, sok sikert kívánok az együttműködéshez is, és remélem, hogy minden témában előbbre tudunk lépni. Kezdjük is a napi rendel. Van egy apró módosulás olvastuk a hírekben, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszert újra támadták hekkerek, bűnözők. Többszörösen kérték, és többsz- többen, hogy a bizottság erről támog, tájékoztatót adjon, és Josta Béke, tehát az éghajlat védelemért felelős főigazgatóság képviselője itt van, és a hármas, vagy illetve talán mégis a kettes napi rendi pont keretében röviden erről beszél. Béke úr majd megtesz, megteszi ezt nekünk. Egyébként minden marad úgy, ahogy terveztük. Megállapíthatom. Az elnök közleményei között két csoport látogatásáról szeretnék szólni. Egyrészt a svéd parlament Környezet és Mezőgazdasági Bizottsága ma délután jönnek, aztán Afrikából a, gazdaság, a közép-afrikai gazdasági és pénzügyi szakbizottság, majd megnézzük, hogy mit és hogyan tárgyaljunk velük. Aztán még egy dolog azzal kapcsolatban, amit épp az előbb említettem, mégpedig a kibocsátás kereskedelmi rendszer. Ez az éghajlatvédelmi stratégiánknak a magja. Mint mondtam, tehát ezt megtámadták, és ez is azt bizonyítja, hogy nem teljesen vízálló a rendszer, vannak hiányosságok. A bizottság lezárta a rendszert a hét szerdájáig. Szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet mit kíván tenni a bizottság azért, hogy ezeket a deficiteket, ezeket a gyengeségeket megszüntesse, és nehogy alapvetően meginogjon a bizalom a kibocsátás keres, kereskedelem iránt. Meg is adom a főigazgatóság képviselőjének a szót a tájékoztatásra. Thank you uh, very much and good afternoon to... Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Rövid előadásomat három elem köré csoportosítom a tények, a lépések, amelyeket múlt héten tettünk, és az elkövetkező lépések rövid és hosszú távon. A, először nézzük a tényeket. Ma az EU ETS 2005-ben indult, és egy új információ jelent meg. Nagyon fontos volt 2005-ben az, hogy megosztották a felelősséget a bizottság és a tagállamok között. A tagállamoknak meg kell tenni minden szükséges lépést annak érdekében, hogy biztosítsák saját eh, eh, regiszterük, jegyzékük eh, biztonságát, 27 tagállam, 27 regiszter. Még ha saját biztonsági intézkedéseket is kell hozni, az általános rendszer természetesen mindig a leggyengébb láncszemtől függ a 27 közül, és ezt is láttuk, hogy az év eleje óta kibenetikai támadások voltak Ausztria, Görögország és a Cseh köztársaságban. Tudjuk, hogy egyéb más regiszter is sérülékeny. A kár léptéke még nem világos. Vannak olyan nemzeti regiszterek, amelyek még nem mondták meg, hogy hány engedélyt támadtak meg, de a legóvatosabb becslések értelmében is több mint két millió engedélyt illegálisan bizonyos számlákra rá átvezettek. Az elmúlt hónapokban a pénzügyi kockázatok miatt, a támadások és a pénzügyi kockázatok miatt szükséges volt, hogy azonnali óvintézkedéseket tegyünk. Az EU ETS jogszabálya tehát lehetővé teszi a bizottság számára azt, hogy a nemzeti regiszterekhez való hozzáférést meg, felfüggesse akkor, hogyha veszély fenyegeti a teljes rendszer integritását. Milyen egyéb lépéseket tettünk? Múlt szerdán 7 órakor az Európai Bizottság felfüggesztette a tranzakciókat, kivéve az engedélyek kihelyezését és visszavonását. Az összes EU ETS regisztrerben tehát felfüggesztették legalább január 26-a este 7 óráig, azaz Eszerdán 7 óráig. Erről hivatalosan tárgyaltunk a tagállamokkal, és egységesen támogatják a tagállamok a bizottság lépéseit. Most pedig azt próbáljuk megvizsgálni, hogyan lehet orvosolni a helyzetet. Tisztázni szeretném, hogy a, a, csak a spot piacot érinti a felfüggesztés a, a szén kibocsátás kereskedelemben, hiszen a legtöbb kereskedelem az nem ezen a területen, hanem a egyéb területen, kötvényekben zajlik, tehát az egyik számláról a másikra való e, tranzakciók lehetőségét felfüggesztettük, de a bankok hiteleket és egyéb transfereket lebonyolíthatnak. Az éghajlat bizottsági szakbizottság múlt pénteken, ugye formálisan itt hivatalosan itt tárgyaljuk meg a, az ügyeket, tehát elfogadta a szakbizottság azt, hogy a minimum kritérium szükséges a normál regiszterműveletekhez, és a, a minimum kritériumok része kell, hogy legyen egy egyértelmű garancia arra, hogy a nemzeti regisztereket megfelelően védik, és intéseket tesznek, lépéseket tesznek a közelmúltban azonosított számítógépes támadásokkal szemben. Melyek tehát a lépések, a közvetlen lépések ma, mára és holnapra. A tagállami szakértőkkel a bizottság megtárgyalja a minimális kritériumokat, és azt, hogy mely e, regiszternek e, fogják az összes mindenféle típusú e, tranzakciót felfüggeszteni. A felfüggesztést amennyiben a feltételeknek eleget tesz a regiszter, visszavonják. Át lehet érni a norm, fokozatosan majd a, a normál a, a műveletekre. Tudjuk azt is, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek már igen jelentős, igen erős biztonsági rendszerekkel rendelkeznek, és nagyon gyorsan vissza lehet őket kapcsolni majd a normál működéshez, amint bizonyíthatóan elénk tárják ezt a megfelelő szintű védelmet. A hosszú távú kitekintés 2012 után egységes központosított regiszter lesz, amelyet a bizottság működtet. Ez azt jelenti majd, hogy a, 10, a 27 tagállami regisztert nem találjuk már, tehát 2012 után ezek eltűnnek. További biztonsági intézkedések, mint például a két tényezős azonosítás az online bankoláshoz, már most is működnek. Az, a, úgyhogy a 2012-es egységes regiszternél is működni fog. A, tagállam bizottság, a bizottság a tagállamokkal együtt új, újra kívánja módosítani a regiszterben a figyelmeztetés értesítési rendszert a 2012-es egységes rendszer tükrében. Elnök úr, ez lenne tehát amit összekívántam foglalni. Felfüggesztés van jelenleg 27 különböző regiszter, pedig 2012 után eltűnik, Addig viszont garantálnunk kell, hogy maximális biztonsággal működhessenek minden tranzakcionál a regiszterek egymás között is. Ja, vielen Dank, Herr Generaldirektor de Köszönöm szépen Béke főigazgató úrnak a tájékoztatást. Ugye nem ez az első alkalom arra, hogy a rendszert megtámadták. Egy évvel ezelőtt talán már volt csalás, és nem igazán érti az ember, hogy miért nem vonták le a következtetéseket a tagállamok, miért nem biztosították a rendszert. Hol vannak a gyenge pontok? Mik ezek a minimális kritériumokat, amelyeket meg, meg akarnak határozni illetve amit meg kell határozni, hogy a rendszer zárt legyen. Vannak olyan országok, ahol ezek jól működnek, ezek a dolgok a bevált gyakorlatok alapján feltételezhető lenne, hogy a többi is hasonlóan akar eljárni, de láthatóan nem így van. Ketten kérnek szót, úgyhogy ha meg, megtenni, hogy a végén válaszolna egy csokorban. Karl Heinz Florenz az első. Igen, az elnök úr azt hiszem egy nagyon fontos kérdést már feltett. Már ennél a kérdésnél is félni kezdek, megcsap a félelem érzése. Nem vagyok egy ilyen fixált számítógépes képviselő, de hogyha meg végig gondolom azt, hogy, hogy a nem megfelelően kezelik ezeket a különböző támogatásokat, amelyeket a regiszteren keresztül írnak le, akkor igen nagyon nehéz megvédeni az európai döntéseket a különböző választókerületekben. Pénteken majd voltam az alsorajnai körzetemben, ott már erről volt szó. A kérdésem az, hogy mennyire együttműködőek, mennyire kooperatívak a tagállamok ebben. Tudom például, hogy a, a hulladék kérdésében, hogyha valahol egy nagy illegális dologra fény derül, akkor a tagállamok, a sajátom is, nem igazán kooperatívak a probléma felderítésében. Talán a végén, a probléma feldolgozásánál igen, de meggyőzően együttműködnek-e a tagállamok, vagy pedig azért barátságosak, hogy minél előbb menjen haza a bizottság. Igazából nagyon megdöbbentett ez a kérdés, mert vannak olyanok, akik persze arra várnak, hogy összeomoljon a végén az LTS e rendszer. Bizony, bizony, ez így van. De óvatosak leszünk. Chris Davis. Uh, Köszönöm szépen. A főigazgató úrnak a beszámolója rövid volt, de rengeteg információt tartalmazott először is. Feltehetően csalás bűnügyi eset, tudjuk-e, hogy ki ellen indult eljárás, ki vezeti az eljárást, és milyen büntetések vannak a számítógépes támadásoknál. Becker úr elmondta, hogy jelenleg a, a mostani felfüggesztés szerdáig, január 26-áig tart majd. Nagyon fontos, hogy a rendszert védjük, mielőtt újra megnyitjuk. De milyen hatásai lesznek az érintett vállalkozásoknak, kereskedéseknek, hiszen, illetve milyen hatása lesz a, a felfüggesztésnek, hogyha hosszabb ideig le kell zárni a rendszereket? Kinek fog leginkább fájni? Előfordulhat adott esetben az is, hogy lesznek olyan regiszterek, amelyeket állandóan le kell, vagy véglegesen le kell zárni, adott esetben a központi regiszter megnyitásáig. Mert ugye nem lehet ezeket a regiszterek. A kérdés inkább az, hogy lehet-e úgy javítani rajtuk, hogy egy más szoftvert vásárolnak, vagy pedig nem. Ami a hosszú távot eh, illeti a központi regisztrációs testület 2012 uján, eh, után megfontolja a bizottság annak lehetőségét, hogy ezt egy független testület működtesse, vagy pedig úgy gondolják határozottan, hogy a bizottságon belül a szakpolitika alakítóinak a felelősség körébe kell az tartozzon. Matthias Holder. Köszönjük szépen, Matthias Holder. Köszönöm szépen a bizottságnak a beszámolóját. Ez egy klasszikus esete annak, hogy mit is értünk a digitális agenda alatt, miről kívánnánk ez alatt tárgyalni. Úgyhogy érdekelne a bizottság képviselőjétől az, az hogy Nelly Krusszal, a biztos asszonynal van-e egyeztetés, ugye 33 jogalkotási eljárást fognak előterjeszteni, és hát ismerjük az előzményeket, tudjuk, hogy itt volt azért egy kis bizalomveszteség, erről beszélt karl Florenc is. A KKV-knak a bizalma ebbe a rendszerbe eléggé megingott, ezért érdekelne azt, hogy a bizottságon belül, ezen a területen, és tudom nagyon jól, hogy rengetegen foglalkoznak ezen a területen van-e egyeztetés, és hogyan is alakul a jövő, lehet-e biztosítani azt, hogy tényleg csak pár napra zárják le ezt a rendszert, és lehet-e megelőzni azt, hogy hasonló esetek megismétlődjenek. Hiszen a nyilvánosság felé is el kell tudni számolni, meg kell tudni magyarázni az esetet, annak elkerülése érdekében, hogy további bizalomveszteség ne e, történjen. Zéber úr, Hát a kár mértékéről nem tudunk még, ez érdekelne. A második dolog pedig a kérdés az, hogy biztosítékok ügyében hallhatunk-e valamit, azaz, hogy a széndiokszid kibocsátási díjak nem fognak az egekbe szökni. Erről szeretnék még hallani pár szót. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezek lettek volna a kérdések, úgyhogy Béker úrnak vissza is adom a szót a válaszra. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, először is szerettem volna elmondani, hogyha visszatekintünk az elmúlt két-három évre, akkor láthatjuk, hogy voltak kisebb balesetek, de ezek természetüknél fogva nagyon különbözőek voltak. Ugye voltak csalások az áfa visszatérítésekkel kapcsolatban, általában a dohányi termékekre, de ennek semmi köze nincs a kibocsátás kereskedelemre. Az elmúlt napokban azonban szervezett támadások értek bennünket kiberbűnözők által, és ezért döntöttünk úgy, hogy a műveleteket felfüggesztjük a kárnak a korlátozására. Vannak olyan tagállamok, amelyeket érintett, egy-egy ilyen korlátozott baleset. 2010. januárjában Németországot is érintette egy kisebb támadás, és ez oda vezetett, hogy a biztonsági előírásaikat ezek az országok erősítették. Tehát látszik már, hogy hogy mi az eredmény, és miket kell tenni ezeknek a kiküszöbölésére, ezeknek a támadásoknak a kiküszöbölésére. A klímaváltozással foglalkozó bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamoknak oda kell figyelnie ezekre a lehetőségekre, mert a szervezett bűnözés bizony az LTS e rendszert is megcélozhatja. Eddig ugye izolált esetekről tudtunk az elmúlt években, mostanában azonban már mással összefüggő és nagyon szervezett esetekről számolhatunk be az elmúlt hetekre vonatkozóan. A tagállamoknak fel kell mérni az, hogy jelenleg hol tartanak a felkészülésben, a regisztereknek a felállításával kapcsolatban, de az információs technológiai biztonsággal kapcsolatban is fel kell mérniük a helyzetet. Hiszen egy közösséget alkotunk, és az illetékes szolgálatokkal, szakszolgálatokkal, a bizottság részéről együtt dolgozunk azon, hogy nagyon jó legyen az áttekintés, de megfelelően alkalmazható megoldásaink is legyenek. Ez a hacker tevékenység egyébként nagyon-nagyon differenciált, azt kell mondanom, hogy nagyon invenciózusok a hackerek, és ezért nehéz a dolgunk, amikor ezzel a fajta szervezet bűnözéssel dolgozunk. Nos, hol is történik az ügyek kivizsgálása? Azt kell mondanom, hogy nemzeti szinten történik ez, hiszen a 27 regisztert a nemzeti jogalkotáshoz tartozik. Természetesen vannak transferek egyik tagállamból a másikba, és kapcsolatban állunk egymással, nem csak a nemzeti hatóságokkal, akik a ö, kereskedést menedzselik, hanem a pénzügyi mechanizmusokat is ide sorolom. A pénzügyi intézetek, hiszen ne felejtsük el, hogy egyfajta pénzügyi piacról van szó az ETS esetében, az Europol is bevonásra került, hogy ezeket a vizsgálatokat lezárják majd. Jelenleg még zajlanak ezek, nem tudtuk tehát őket lezárni. Egy másik kérdés az, hogy milyen implikációi vannak mindennek a kereskedőkre amennyiben a regiszterek újra megnyitása eh, nem lenne biztonságos. A magam részéről azt mondhatom, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezen a szerdán majd mind a 27 eh, regiszter felkészült majd arra nemzeti szinten, ahhoz, hogy újra lehessen folytatni a kereskedést. Úgyhogy most tagállamról tagállamra haladva megvizsgáljuk, hogy milyen biztonsági előírásokat foganatosítottak, és hogyha szerda estére készülnek, akkor természetesen jó a helyzet. Én azonban nem számítok arra, hogy olyan számot látunk, ami azt jelenteni, hogy akár a tagállamok fele elvégezte a házi feladatát. Kicsit konzervatív ez a felfogás, de a biztonság elsődleges, amennyiben a tagállamok nem tudják ezt igazolni, akkor nem fogjuk megnyitni a regiszterüket. Hiszen az integritást, a pénzügyi integritást a piac vonatkozásában mindenképpen biztosítani szeretnénk. Mellékesen megjegyezném, hogy nincsen semmiféle bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a környezetvédelmi integritás is sérülne ez tehát biztosítva van, a pénzügyi integritás azonban annál kevésbé. A központi regiszter felállítására készülünk jelenleg. Lehet, hogy majd egy független hatóságot is meg lehet bízni ezzel a munkával. Még nincs döntés ez irányban. Ez az egyik opció, amelyet vizsgálunk jelen pillanatban. Érkezett egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy mennyiben térnek el majd az árak, és ezt az áringadozást hogyan tudjuk menedzselni. Nos, eléggé korlátozott volt ez az ingadozás. A szén ára 14 és 16 euró volt tonnánként, de a veszteségek, mint ahogyan ezt meg is becséltük, két millió engedélyt érint. 14-15 euróval számolva, ugye tudják önök is, hogy hol tartunk, és hogy mennyi ez a maximált veszteség, amelyet, amelyel kalkulálnunk kell. Minden intézkedést figyelembe veszünk természetesen, és minden tagállamot ösztönzünk arra, hogy beszéljen a gyenge pontokról, és azokról a veszteségekről, amelyek felmerülhettek a gazdasági műveletek a során, az operátorok működése során. Ezzel is lehetne javítani a biztonságon, a rendszer biztonságán, és a tagállamokkal egy sokkal keményebb eszmecserére kell magunkat elszállni, mint az elmúlt időszakban. Úgyhogy ennyit szerettem volna válaszként elmondani a felmerült kérdésekre. Köszönöm szépen. Krisz Davis szeretne egy kérdést föltenni azok számára, akik megveszik az engedélyeket, milyen implikációk vannak? Ugye itt általában olyan vállalatokról van szó, amelyek áramot termelnek, és hát nyilván le akarják magukat fedni azokra az időszakokra is, amikor ez a piac zárva van. A másik pedig ugye hosszú távon gondolkodva a bizottság a központi regisztert talán egy hatóságra bíznám, amely megfelelő eszközök birtokában biztosítani tudná az, hogy ne érjék ilyen támadások. Igen, a központi regiszter, amely felállításra került, lehet, hogy egy külső, egy független grémium fogja ö, működtetni. A felől azonban biztos lehet, hogy ezt a regisztert ö, IT specialisták működtetik, szakértők tehát. Az persze igaz, hogy nem minden tagállamban igaz ez a megállapítás, és ugye 27 összekapcsolt regiszter esetében ez azt jelenti, hogy az egész rendszer integritása sajnos a leggyengébb láncemen múlik. Ami a veszteségeket illeti, nos, hogy ezeket lehet-e behajtani, ez is a nemzeti regisztereken múlik. Tulajdonképpen az engedélynek a jogi státusán is múlik ez, illetve azon, hogy a tagállam milyen gyorsan reagál. Vannak olyan tagállamok, eh, ahol ez már működik, másoknál a feltételek nincsenek meg, nyilván ott sokkal nehezebb lesz. Ezért fontos a harmonizáció ezen a területen is az engedélyek vonatkozásában. Még nincs meg a harmonizált megoldás erre. Azonban a piaci főigazgatóságtól. Egy csomagot készítünk elő a pénzügyi piacok szabályozását illetően, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne integrálni az ETS-t ennek a jogalkotásnak a részeként az illetékes dosszékkal kapcsolatban annak érdekében, hogy jogi értelemben teljesen lefedjük ezt a területet, és harmonizált legyen a jogszabály, az, a jogszabály az egész Európai Unión belül. És ez majd elfogadásra kerül, remélhetőleg előbb, mint utóbb. Elnök, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezek az esetek is azt mutatják, hogy a az Európai Központi Rendszer a 27 különböző kereskedelmi rendszer helyett mennyire észszerű. Hiszen a rések keresése a pajzson már elindult, a kiberbűnözők már ezeken dolgoznak, és hát most a hekkerekkel szemben állnunk kell a sarat. Európában és az egész világon is óriási a bizalomvesztesség, amennyiben nem működne jól ez az európai rendszer, és ez egy óriási csapás lenne, és mint ahogy mondtam, nagyon sokan drukkolnak azért, hogy tényleg ne sikerüljön. Ha tud még maradni egy kicsit, vagy legalábbis itt a szolgálatai tud maradni a vitára, a 20% vagy 30%-ról, amely nem sokára egy napi rendi pontunk között is felhívásra kerül. Hármas napi rendi pontra térjünk rá. A jegyzőkönyvek elfogadása szeptember 27-28, október 4-5, október 27-28, illetve november 9-ei üléseink jegyzőkönyvének elfogadása, amennyiben nincs senkinek megjegyezni valója ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Akkor az 5-től 9-ig, bocsánat, 4-től 9-ig tartó napirendi pontokra térjünk rá. 2009-es évre vonatkozó mentesítések. Van egy kiváló jelentéstevőnk, aki nagyon ért ehhez, Jutta Haug, és megkérjük őt, hogy mondja is el. Nos, MV szakbizottságként ugye egy állásfoglalást készítünk, tehát nem a mentesítést adjuk meg, mint olyan, hanem állásfoglalást készítünk a kokobő számára. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság a kokobő ezt az állásfoglalást vagy integrálja a saját véleményébe, vagy nem, de néha kicsit segítenünk kell. Úgyhogy szeretem volna ezzel elhelyezni a munkánknak a súlyát. Ha megnézik a költségvetési számokat, nyilván az MV-re vonatkozó számokra gondolok itt, ezek olyanok, olyan dolgok, mint az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, és ugye megnézzük az egész tablót, akkor összességében azt kell mondanom, hogy a végrehajtási ráta kielégítő, mind a kötelezettségvállalások tekintetében, tehát amit a bizottság szerződéses alapon a részes felekkel a tagállamokban kialkudott, és amiben megállapodott. Ezek 2009-es évre vetítve egyébként jobbak, ezek a kötelezettségvállalások, mint 2008-ban, tehát növekedést látunk, a környezetvédelem terén 2%-ost, 97,1%, közegészségügy területén közel 100%, ha 102% lenne, akkor azt gondolom, hogy lenne egyfajta hiba, ami pedig az élelmiszerbiztonságot illeti, itt 98% a végrehajtási szint a kötelezettségvállalások esetében. A kifizetéseknél is egyébként nagyon jó a helyzet, különös tekintettel a környezetvédelemre és a közegészségügyre, közel 100% a környezetvédelem terén, és 99,2% a a közegészségügy területén. A az élelmiszerbiztonság területén csak 82 százalék a teljesítési ráta a kifizetésekre vetítve, de nézzük meg, hogy mi áll ezek mögött, mi az indok. Nos, az élelmiszerbiztonság területén nagyon sokszor a tagállamok becslései alapján kerülnek rögzítésre a kötelezettségvállalások. Erre adja meg a kötelezettségvállalást a bizottság, amit ugye előzőleg kialkodott a tagállammal, majd pedig a tagállamok a valós kifizetéseket kell, hogy prezentálják. És az a helyzet, hogy a tagállamok minden egyes esetben túl magasra lőtték be, hogy úgy mondjam, a kifizetési igényeiket. És ez vezet oda, hogy a kifizetések gyakorlatilag csak 82%-os teljesítési rátát mutatnak. Úgyhogy itt azt kell követelnünk, hogy jobb becsléseket fogalmazzanak meg Gondolok itt egyébként a megsemmisítésekre, például a sertéspestis esetében, vagy a H1N1-jel kapcsolatos megelőzésre, stb. stb. Ezek mind olyan dolgok, amelyek nyilván az élelmiszerbiztonságra is kihatással vannak. Itt jobb, megbízhatóbb számokra van szükség a tagállamoktól. Úgyhogy nem lehet emiatt most a bizottságot megróni, hiszen ő a kötelezettségvállalásokat megadta, de mindezeket nem hívták le, ezeket a pénzeszközöket. Tulajdonképpen nem olyan rossz ez a helyzet itt a tagállamokon belül, de azért majd felelősségére kell vonni a tagállamokat is. Ami nagyon jól működött, az a LIFE környezetvédelmi program. Itt a bizottságot ki kell emelnem, és azt kell mondanom, hogy a 99,53%-os teljesítés, tehát ami szinte 100% nagyszerű, lehet, hogy ez nem valami különleges dolog, de talán emlékeznek, hogy a 2009-es költségvetési évre 29 millióval többet kaptunk erre a live programra a költségvetési sorban, mint amennyit követeltek az előzetes költségvetési tervben. Tehát a bizottság tulajdonképpen váratlanul 22 millió euróval többet szánt erre a költségvetési sorra, és a kötelezettségvállalásokban ezt vállalta is. Nagyon sok százas nagyságrendű projektet lehetett erről a sorról finanszírozni, környezetvédelmi, környezetstratégiai programokra, kommunikációs projektekre is. Úgyhogy összességében ez egy kiemelt terület, dicséretes, és ez a 99,53%-os végrehajtási ráta azt gondolom, hogy nagyszerű, reméljük, hogy a következő évben is ilyen pozitív lesz az eredmény. Tehát a bizottságot illetően azt gondolom, hogy a költségvetési eljárását tekintve mentesítsük. Tehát adjuk meg a mentesítést. Ami az ügynökségeket illeti, és ezt most összevonva összefoglalnám, az Európai Gyógyszerügynökség, a betegség és járvényvédelmi központ, az élelmiszerbiztonsági hatóság, a vegyi anyagügynökség, környezetvédelmi ügynökség vonatkozásában mindegyik számára javaslom a mentesítés megadását, mert azok a az rá, számunkra rendelkezésre álló információk alapján, amelyekről én beszámolok, és amelyek támaszkodnak a számvevőszéki jelentésre, illetve a számvevőszéki ajánlásokra és figyelembe véve az illetékes ügynökségeknek a válaszaira, azt feltételezhetjük, hogy ezt a mentesítést valóban megadhatjuk az igazgatónak vagy igazgatóasszonyoknak. Az EFSA kivételével az összes ügynökség esetében azonban el kell mondaniuk, el kell mondjuk, hogy a 2010-es és 2011-es évre is az évenkénti elvre odafigyelnek majd. Nagyon sok volt az átvitel az egyik évről a másikra, tehát az eszközök átvitele. Ennek az indoklása más volt, ügynökségről ügynökségre, mondjuk a környezetvédelmi ügynökséggel azzal indokolták, hogy új stratégiai program eh, állt a munkák hátterében 2009-ben, ezért nem tudtak mindent teljesíteni, hiszen ugye most 2009 és 2013 közöttre szól a stratégiai program. Az EFA esetében a azok a programok, amelyek az első regisztrációs fázisra estek, olyan projektekről van szó, amelyeket kezdeményeztek, illetve amelyekre ajánlatiteli felhívás is kiadásra került, de még nem tudták őket lezárni. Nyilván ezért bizonyos pénzeszögeket át kellett vinni 2010-re. A kettes cím alap alatt, ugye itt az épületek, berendezések és egyéb működési költségekre gondolok a gyógyszerügynökségnél, viszonylag magas az átvitel mértéke, volumene. Tudjuk, hogy az épületek és berendezések esetében az ECDC azt az épületet, amelyben jelenleg foglal helyet, nem akarja már felújítani azt az épületet, hanem egy újba kíván költözni, egyszerűen annak okán, hogy az átépítés és a renoválás mellett nagyon magas lenne a felújítást követő béleti és ez nem arányos azzal, amennyit ki tud termelni utána ez az ügynökség. És erre azt mondta az igazgató, hogy akkor új épületet kell keresni. Nyilván emiatt aztán nem az átépítésre költötték el a rendelkezésre álló alapot. Az EME a londoni székhelyű ügynökségünk 38%-át nem költötték el a kettes cím alá tartozó eszközöknek. Talán ez azzal is összefügg, hogy kifutottak a berendezésekre vonatkozó szerződések, az újak ugyan elkezdték mutatni a hatásukat, de minden nem érkezett meg, minden berendezés, úgyhogy mindent nem is fizette ki. Emiatt aztán bizonyos pénzeszközöket át kellett ütemezni a 2010-es évre summa summarum tulajdonképpen ez nem indokolná az, hogy a mentesítést ne adjuk meg, hiszen minden ügynökség a rájuk rót szerepeket és feladatokat ellátták, összességében azt kell mondanom, hogy nagyon jók, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az, akit viszi a prímet. Talán azért is, mert nagyon jó információkat szolgáltatott felénk, Amit viszont talán egy kis házi feladat, a kommunikáció javítása egyrészt az intézmények felé, de a nyilvánosság felé is. Az ügynökségek tudjuk ugye, hogy az európai igazgatási rendszernek a részei, méghozzá azok, amelyek ugye Strasbourg, Bruce, Brüsszel és Luxemburgon kívül végzik a munkájukat. Tehát ha bárhol is kommunikálnak, akkor ők az üzenetet is képviselik, az Európai Unió üzenetét is terjesztik, és itt azért egy kicsit lehetne még iparkodni, hogy intenzívebben is láthatóvá váljanak a tagállamokban. Az EFSA-t is lehet dicsérni, ezt a számvevőszék is hangsúlyozta, hiszen azt mondta, hogy nagyon kitűnően működött, és az EFSA külön költségvetést készít, tehát differenciálja a tudományos kutatásoknak a finanszírozását, illetve az európai költségvetésből származó ö, támogatást. Egyetlen egy dolog még. Tudom, hogy a Kokobiben legalább két ügynökséget kezeltek kiemelten. Az egyik egy azon ötből, amiért mi vagyunk felelősök. És ez azért volt így, mert a kokobűben úgy tűnt, hogy ott vannak szabálytalanságok, illetve ezek aránya túl magas. A kokobű szerint az EMEA esetében van ez így. A kérdés persze az, hogy ezeket az információkat ők honnan szedik. Nos, a bizottság belső audit jelentéséből származnak ezek az információk, számunkra azonban ezeknek nem áll, ez nem áll rendelkezésre. Úgyhogy ezt bele is fogom írni majd az állásfoglalásba. Nekem még ahhoz sincs jogom, hogy betekintsek ebbe a dokumentumba. A kokóbűben, tehát sokszor grasszálnak olyan dokumentumok, amelyekhez mi nem férünk hozzá. Tehát szinte ugyanúgy, mint az előző évben, sajnálatos módon a jelentéstevőtől függünk, azaz, hogy ő a megfelelő tájékoztatást adja elő nekünk a belső audit vonatkozásában. Lehet, hogy itt kezdeményeznünk kellene szakbizottságként, hogy legalább legyen jogunk megtekinteni ezt a dokumentumot, még hogyha nekünk nem is osztják ki. Köszönöm. Köszönöm. Elfelejtettem valamit mert látom Karl-Heinz eh, Florencet, tudom, hogy mindenkinek van öm, ehm, veszőparipája. Ami a nem, nem kormányzati szerveknél például uh, uh, befolyt, azt a szerveren a finanszírozás sorban le lehet hívni, nem csak az, hogy mit kaptak, hanem mit is csináltak belőle, meg, megjegyzem ezt 97-től lehet. Nagyon fontos kiegészítés volt, Kárhányz ezt tudomásul vetett. Köszönöm, Jutta, neked is. A módosítók határideje február 11-12 óra, és márciusban fogunk szavazni róla. De van még valaki, Thomas Ulma. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Én is, meg, én is csak annyit mondhatok, hogy az ügynökségek és a bizottság tervét meg fogjuk szavazni. Nyilvánvalóan az ügynökségek saját mikrokozmoszukban élnek persze távol Brüsszeltől, és éppen ezért nagyon nehéz sokszor sok területen megfelelő áttekintést kapni. Az ellenőrzés is nehéz. Nagyon fontos lenne, hogyha a belső ellenőrzés, a belső audit olvasható formában is átadható lenne. Úgy gondolom, hogyha átláthatóan akarunk dolgozni, akkor a bizottságtól ugyanezt elvárhatjuk. Az Európai Bizottság A véleménye szerint 140 helyet kell még az EFSA-nak újonnan betölteni, egy állást, de az is fontos, hogy a pénz fele, felét nem megfelelő időzítéssel költötték el, tehát 5 millió megmaradt az előző évből, erre vonatkozóan pedig semmi jelen, nincs a jelentésben. Egyébként pedig nagyon rendesen állt össze ez az, össz, az összeállítás, a jelentés, de az EBA-nál érdekes módon egy számítási hibába ütköztem 30 millió eurónál, viszont ami egyetlen egy tervvel kapcsolatos, akkor ott meg kell, hogy mondjam, hogy ezek jelentős dolgok. Minden esetre az eredmények pozitívak, úgy gondolom ezt el kellett, hogy mondjam. Wer möchte noch? Akar-e még valaki véleményt megfogalmazni? Úgy látom, nem, akkor február 11, 12 óra. Und, uh... Da kann man die Änderungsanträge zu den Berichten... A módosítókat tehát Jutta Haug jelentésére vonatkozóan addig lehet benyújtani. Köszönjük szépen Jutának a munkát, amit a bizottság számára végzel, ezért mindig hálásak vagyunk hiszen rettenetesen be kell, hogy dolgozd magad a számok világába, ellenőrizni, hogy találsz-e valamit, akár jó, akár rossz értelemben. Jó, ezek voltak tehát a 4-től 9-ig tartó pontok, és el is jutottunk akkor a 10-eshez. A, az EP küldöttség jelentése a Cancúni éghajlatváltozási konferencián. A jelentés ott van előttünk, mindannyian elolvastuk. Strasbourgban Cancún után már volt is egy vita erről, és szeretnék egyből köszönetet mondani a titkárságnak, Giorgionak és Ervin Kukuknak. Einer solchen Woche bei der UNO Klimakonferenz. Tehát Ervinnek nagyon örülök annak, hogy a Kopenhágai jelen, ahogy a Kopenhágában már nagyon jól bevált módszerrel írták a jelentést. a nemzeti parlamentekkel együtt a, a kollégák, ugye Mexikó, Dél-Afrika, Brazília, ENSZ UNEP, UNEP, a Világbank, és természetesen a nem kormányzati szervek képviselőivel együtt volt. Úgy gondolom, hogy az, a bizottsági eligazítások, a tanács eligazításai tulajdonképpen rendben voltak. A végén pedig nyilvánvalóan volt némi időzavar, ezt el kellene természetesen fogadjuk, hiszen a tárgyalások az elnökség a tárgyalásokról az elnökség nem ö, szaladhatott el. Ezt azért mondom, mert a bizottsági elnökök konferenciáján elhangzott, hogy néhány bizottság panaszkodik is arról, hogy a parlamenttel hogyan bánnak a Nagoya Cancun kapcsán azt mondhatom, hogy tulajdonképpen nagyon jól kezeltek minket, hogy rendben volt. Az eredményeket ismerjük, a kérdés, hogy mi legyen a munka további szakaszával, mit csináljunk december 10, decemberig, a COP17-ig. Ez nyilvánvalóan a Szajkut jelentéssel kapcsolatban majd még fel fog merülni, hogy 20 vagy 30 százalék. A nagy falatok azok még most jönnek majd, az éghajlatváltozásra vonatkozó szerződés és megfelelő jogalappal való szerződés, ez egy olyan opció, amely a Kyoto egy kimeneti szakasza, vagy utólagos szakaszával kapcsolatban. És akkor még ne az éghajlati gázok csökkentéséről is tárgyalnunk kell, hiszen ugye ami az asztalon van, az még nem elegendő. Három, három és fél fok különbség az, amiről beszélünk, és Cancunban pedig ugye azt tartottuk nagy eredménynek, hogy a világ közössége két Celsius fok meleg, melegedésben állapodott meg. Ugye 26 képviselő, 15 a hivatalos delegációból, és igen, élénk vitákat követően voltak még olyan kollégák, kolléganők, akik eljöhettek, Kopenhágában összesen 72-en voltunk, Mexikóba kevesebben jutottunk el. De sem ott, sem itt nem okozott azonban ez probléma. Nagyon jól beilleszkedtünk, jók voltak a megbeszélések, és majd aztán a végén azt kell megnézzük, hogy hogyan tudunk a következő kopra fölkészülni. Daniel Jörgensen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is szívből köszönetet mondani a titkárság munkájáért, ami a Cancunban végzettekért. A program is úgy gondolom tényleg kiváló volt. Jó egyensúlyt sikerült kialakítani. Egyrészt ugye kihasználtuk a lehetőséget arra, hogy nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes szereplőkkel találkozzunk, hiszen ők ez egy, ez egy egyedülálló lehetőség volt, hogy nem kormányzati szervek, ENSZ szervek, sőt még politikusok, is ez az egyik dolog. Tehát nagyon jó megbeszéléseink voltak. A másik pedig az az, hogy parlamentként befolyásolhattuk a dolgokat, tehát a nemzeti parlamentekkel is találkoztunk, és az éghajlat csomagban nagyon részletes szabályozás született, amire igazán büszkék lehetünk, megdicsérhetjük magunkat. Kiválóan együttműködtünk a más tagországok, más országok törvényalkotásában is. Például az LTS rendszer, ahogy működik, példaértékű. Ez is érdekes, de hát tanultunk mi is azért másoktól, és a bizottságnak, bizottságot és a tanácsot is dicséret illeti. A a tájékoztatásért, az eligazításokért. Én már különböző kop találkozókon voltam, megbeszéléseken voltam, de még soha nem sikerült ilyen jól. Hildegard biztos nagyon alapos információkat adott, és ez pozitív volt. Egy dologért azonban még nagyon csak harcolnunk kell, mégpedig úgy gondolom, hogy nem kielégítő egyelőre az, hogy az Európai Parlament delegációjának az elnöke nem lehet ott az EU koordinációs üléseken. Jó, megfigyelő státuszunk van, ezt elfogadom, de ez a megfigyelő státusz azt kell, hogy jelentse, hogy legalább a delegáció elnöke, nem az egész delegáció persze, de legalább az elnök legyen ott, amikor a tárgyalási stratégiát beszélik meg például. Sokan osztják velem ezt a véleményt. Azt, hogy a keretmegállapodás egy része volt ez, és ezért is támogattuk Barózót. Mert elhangzott az, hogy jó, rendben, nemzetközi egyezményekről szavazunk, de cserébe azért bevonnak minket a tárgyalásokba is nem igazán értem, hogy mi a problémája a bizottságnak arra, hogy a parlament is képviseltesse magát, hiszen amúgy is ott vagyunk már megfigyelőként. Ami pedig a jövőbeni tervezést illeti Dél-Afrikával kapcsolatban. Nos, úgy gondolom, hogy nem csak érdemi dolgokról, tartalomról kell beszélnünk. Erről már régóta beszéltünk, és nagyon jól tudjuk, hogy mit akar a parlament. Most talán jobb lenne, hogyha a belső dolgokra figyelnénk, tehát hogy a parlamentnek mi a véleménye más intézményekével szemben. Az a tény, hogy a bizottság és hogy Hildegard biztos asszony olyan nyitottak voltak, talán reménykeltő. igen, köszönöm szépen. Kálánc. Igen, én sem annyira a tartalmi kérdésekről szeretnék beszélni, mert arról már részletesen tárgyaltunk, hanem inkább visszatérni arra, amit az elnök úr a konferenciáról mondott, kiváló volt. Én magam is szerettem volna beszélni olyanokkal, aki adott esetben meg tudta volna mondani, hogy valamit még esetleg jobban lehetett volna csinálni. Jó volt ez úgy, ahogy volt, jó volt a légkör, érezni lehetett az, hogy egy irányba megyünk, úgyhogy elnök úr, hogyha ezt továbbra is a munkatársaival irány irányba tudhatni, akkor ahhoz csak gratulálni tudok. Jó, a dicséretet mindig szívesen hallgatom, úgyhogy át is adom a, a dicséretet, továbbítom azoknak, akik kiválóan szerveztek. Tényleg nagyon jó volt. Kriton Azinis. Thank you very much, Mr. President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nagyon sikeres volt a delegáció és az út, az ülés is. Különösen összehasonlítva azzal, hogy mitől tartottunk és mit vártunk. A delegációk, a küldöttségekkel kapcsolatban talán azt kellene megnéznünk, hogy a tárgyalások végéig ott maradhassanak, Nagoyában, Cancúnban is a tárgyalások éjszakáján ott kellene, hogy legyünk. És sajnos nagyon sok mindenkinek ez már nem sikerült. A hivatalos utat ugye az utolsó pillanatig ki kell tudni tartani. Mindenkinek ott kellene lenni a végéig. Nem beszéltük sokat erről a tárgyalások éjszakájáról, de érdekes volt, hogy volt egy nagyon nehéz pont a tárgyalások során, amikor Bolivia nemet mondott a, a, záros, a végleges, bocsánat, Bolívia nemet mondott a zárószövegre, és nagyon érdekes módon ezzel megsértették a szabályokat. Mert ugye mostanáig az volt a szaká, szabály, hogy mindenkinek egyet kell érteni, és ezt a szabályt megszektük Cancunban. Lehet, hogy ez a jövőben majd problematikus lesz, de úgy gondolom mégis, hogy ez a döntés már majd képlékenyebbé teszi a jövőbeni tárgyalásokat. Köszönöm, Kriton. Nos, a mexikói elnökség értelmezte az ENSZ szabályokat, mondjuk így, nem megsértette. Én szerintem teljesen rendben volt minden. Teljesen jó volt az, hogy azt mondták, hogy a kankuni egyezményt megfogalmazták, és egyszerűen csak értelmezték azt, hogy mit jelenthet a konszenzus. Tulajdonképpen én ezt nagyon jónak tartom, ami adott esetben útmutató lehet a jövőben ilyen tárgyalásokhoz is, vagy konszenzus kialakításához. Marita Ulskok. Mycket. Ehm, jag delar eh, verkligen bilden som har getts här. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is teljes mértékben osztom a hallottakat. Ez az ülés lehetővé tette, hogy végre másként járjunk el mint az előzőekben. Először úgy éreztük, hogy katasztrófába torkollik majd az értekezlet, de nem. Időt tudtunk nyerni, és fontos, hogy megállapítsuk, hogy jelentős kihívást kell valóban megoldanunk, és ez így lesz Durbánban is. A dél-afrikai delegáció képviselőivel is találkoztunk a helyszínen és a küldöttség igen nagy reményekkel tekint a Durbáni ülésre elébe, és hogy az Európai Unió majd részt vesz ott, és hogyan fog, milyen módon fellépni. A kötelezettségi ö, megoldást nem találtuk meg, a kiotói jegyzőkönyv ugyanis lejár, fel kell tehát készülnünk arra, hogy képesek legyünk valóban motorjai lenni majd a durbáni találkozónak, annak érdekében, hogy a most elértek eredmények folyamataiban még inkább kiteljesedhessenek. Amiről döntés született, Kopenhágában, az most már az ENSZ szintjén határozattá, döntésé nőtte ki magát. Ami meghatározó az az most, hogy Durbánban, a Durbáni értekezleten mire jutunk. Nagyon remélem, hogy képesek leszünk a nyomonkövetést szavatolni. Köszönöm. Danke. Dagmar Köszönöm szépen, Dagmar Rúd Bérend. Köszönöm, elnök úr. Két dologgal kapcsolatban jelentkezem. Egyrészt a, a keretmegállapodás. A tárgyalási delegáció tagja voltam, és az, hogy a parlament vagy a parlament képviselője a nemzetközi konferenciákon részt vegyen, valószínűleg ez volt a legvitatottabb pont akkor. Kibékíthetetlen vélemények voltak. Őszintén szólva azt is meg kell mondanunk, hogy az, hogy a parlament képviselője minden ülésen jelen legyen, az még ebben a házban sem úgy értelmezett kérdés, ahogy mondjuk én értelmezem. Különbséget tettünk a között, hogy milyen jellegű konferenciák vannak, és felmerült az a kérzés, kérés, ezt is meg kell, hogy mondjuk, hogy különböztessük meg azokat a tárgyalásokat, amelyeket a bizottság vezet, és adott esetben mi a végén kritizálni akarunk, mert aktív partnerként nem vehet részt a parlament. Ugye mindig mondtuk, hogy én mindig hangsúlyoztam, hogy ez csak megfigyelői státusz, de a megfogalmazásokban, a végleges szöveg megfogalmazásaiba úgy gondolom, hogy befolyásolhatjuk a bizottság melegelését. A különbségek vannak természetesen a fogadókészséget tekintve a bizottság különböző főigazgatóságán, és például egészen más a környezeti, mint más főigazgatóságokat, de azok a területek, ahol az elnök, alelnök, vagy mondjuk egy-két-három képviselő is, akik megengedik, hogy a delegáció vezetője meg egy-két képviselő is részt vegyen, érdekes módon nagyon hevesen ellenezték a parlament képviselőinek részvételét. A tanács képviselője, mint hogyha saját megállapodásban egyértelművé tehet, akarná tenni, hogy nem akarja, hogy a parlament részt vegyen a tárgyalásokon. Ez egy nagyon kényes kérdés, és hogyha megnézzük, akkor valószínűleg az egésznek ez a leggyengébb lánceme. A tartalommal kapcsolatban egy apró megjegyzés. Újra meg újra megállapítható, hogy a nemzetközi konferenciáknál, ahol nem vagyok ott, és ugye már rég, már elvből gyakran nem veszek részt nemzetközi konferenciákon, azok az eredmények, amelyek, amit a médiából kiolvasok, vagy néhány résztvevő elmond, mindig eh, némileg eltér attól, mint amit a parlamenti delegáció elmond. Néha az az érzésem, hogy ugye kicsit euforikus eh, érzés az, hogy ott vagyunk, és az, hogy esetleg annak az öröme, hogy valamit elértünk, mondjuk kicsit túlnő a valóságon. A parlament elnöke és az alelnök, amit mondott, az alapján én is úgy gondolom, hogy a Környezeti Bizottság tagjai szempontjából magától értetődő, hogy kiállnak egy éghajlatváltozási politika mellett amellett, hogy CO2 men semleges életet valósítsanak meg, tehát, hogy az utazásokat valamilyen formában kompenzálják. Én magam is megteszem ezt, tudom, hogy Jorgen is tudatos. Szerintem szebb lenne, hogyha lenne más lehetőség is, és nem csak az, hogy a parlament elnökét megkérjük arra, hogy pont egy egy klímaváltozási konferenciára való olasz utazás terheit kompenzálják. Ez szerintem furcsa. Meg kellene nézni, hogy hogyan lehet a CO2 semlegességet elérni az utazásoknál. Az alkalmazottak, képviselők és mások utazásainál is de azt is meg kell, hogy mondjam, hogy a Környezeti Bizottság régi tagjaként, amikor ezt a kérvényt láttam, vagy kérelmet, akkor elszégyeltem magam. Ez most már a második alkalom, hogy elszégyeltem magam, és remélem, hogy találunk egy megoldást, mielőtt az elnökség elé kerül ez a kérvény. Mert eh, megkérdezem a koordinátoroktól, tárgyaljuk meg, hogy tényleg szükség van erre. Köszönöm, Anna Rosbach. Jó magam is. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, hogy ilyen jól szervezte meg a dolgokat. Lian Gorma nincs itt, de el kell ismernünk, hogy igen jó tájékoztatásban volt részünk. De egy olyan dokumentumunk van, amelyet én szerettem volna, hogy gyakorlatibb, világosabb legyen. Nagoyában a COP10 alkalmával nem utaltunk a biológiai sokszínűségre, és ez bizony kár. Fontos, amikor a környezetről, a klímáról, a széndiokszidról beszélünk, akkor a biológiai sokféleségre is külön történjen utalás, és a helyi őslakosok védelmére is. Egyrészt szeretnénk a környezetet védeni oly módon, hogy minden lehetséges eszközt bevetünk, amit csak elképzelhetünk, akár erdőről, vagy máshol legyen szó. De ami az élelmiszer ellátást illeti, 6,5 milliárd emberről kell gondoskodni, a lakosság a Földön számában növekszik, és hogyan fogjuk élelemmel ellátni ezt a sok embert. Köszönöm. Még ketten kérnek szót, és aztán lezárom a hozzászólói listát, mert tulajdonképpen tartalmilag már a következőben is folytathatjuk ezt. Matthias, igen, köszönöm szépen. Az egyik eh, komkonferencia a másik után jön, és most végre képviselőként a látogatóknál, a látogatói sorokban ott lehetünk. Úgy gondolom, hogy van egy megállapodásunk az intézményekhez, és ezt érvényesítessük. A következő konferenciákon egyértelmű, hogy a környezeti bizottság egy vagy két képviselője közvetlenül a tárgyalóteremben ülhessen. Ha konkrét törvényalkotásról van szó, akkor ugye mindig nagy a felzúdulás hogy a parlament nem igazán érti, hogy bizonyos dolgokat miért kell így vagy úgy csinálni. Úgyhogy jó lenne, hogyha ragaszkodnánk ahhoz, és ez határozottakba is bekerülne, hogy a parlament ott ülhessen az első sorban, megfelelően tájékoztassák őket. Ez nyilvánvalóan észszerű lenne. Így bővíthetjük és a látókörünket, csomó benyomással térhetünk vissza, és ez hasznunkra válhat. De kérem, nem tudom, hogy hogyan, de talán egy kezdeményező jelentéssel, vagy a szakbizottságban erről beszélünk, úgy, ahogy má, arról, hogy más nemzetközi konferenciákhoz hasonlóan kezeljenek minket is, tehát, hogy a parlamentet beemelik. Egyértelmű Lisszabonnal megváltozott minden, és a parlamentet a többi intézménnyel együtt oda kell ültetni az első sorba, úgy, ahogy a kollégák azt említették. Mag, szinte magától értetődik az, amit Róth Béren kollega említett. A környezetpolitikus szempontjából fontos, hogy jó példát mutasson a nyilvánosság előtt, élen járjon. Ugye állandóan arról beszélünk, hogy milyen terhelés van milyen csökkenés legyen, úgyhogy igenis akkor mi magunk járjunk el, elő jó példával. Így van, a parlament részvétele a nemzetközi konferenciákon állandó téma. A szakbizottsági elnökök konferenciájának a napi rendjénről le se kell venni. Ha egy külön egyezmény lesz erről, akkor megoldódik a helyzet. De a parlament úgy gondolom hogy a bizottsággal a tanácsal együtt hajlandó ennek a letárgyalására. Richard Zéber, köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Dagmar Ruth Bérennek a kezdeményezésért a parlamenti képviselők szerepével kapcsolatban nemzetközi konferenciákon. Én jogász vagyok, és nem akarok most a szervek különböző intézményeknek a jogairól, de fontos lenne, hogyha dinamikus felfogással lenne, és nem mereven tekintenénk erre az egész kérdésre. A parlamentnek különleges lehetőségei vannak a, a véleményalkotásban, és minimumként kellene a részvételt célként kitűzni magunk elé, minimális célként. A bizottság pozitívan általán hozzá, és a tagállamok is arra visznek minket, arra terelnének minket, hogy aktívabbak legyünk. Ha megnézzük a médiák jelentéseit, akkor látható, hogy az lenne a felelős környezeti politikusok szempontjából a legfontosabb, hogyha jogszerűek maradnánk. A jó szándékú vélemények, tehát egy megállapodás közelében mm, ilyen vélemények tulajdonképpen csak eltávolítanak minket az igazi célunktól. A vitában is egyértelműen látszottak, hogy hol van a határa a kötelezettségvállalásunknak, illetve hogy az éghajlatpolitikában megőrizzük a valóságérzetünket. Fontos, hogy milyen kötelezettséget vállalunk. Nehogy az legyen, hogy bármit elfogadok, és aztán nem tartjuk magunkat hozzá. Ami Gróte kollega kezdeményezéseivel kapcsolatos ötleteivel, hogy hogyan járjunk el, nos, nem a, ezt a fajta moralizáló felfogást egy kicsit háttérbe helyezném. Nagyon fontos lenne szerintem, hogy egységes szabályozás szülessen erre a területre, mert ugye minket Ausztriában nem a szocialisták dág már, de a kollégák, tudod, kire gondolok, halába beszélnek minket a moralizálgató érveikkel. Én szerintem egyértelmű szabályozásra lenne szükség, nem csak a mi szakbizottságunkra, hanem mindenki akkor tudhatná, hogy mit lehet tenni és mit nem. És nem attól függene, hogy ki mikor mondja azt, hogy most bejöhetünk. Igen. Tulajdonképpen a meghallgatás végén vagyunk, két dolgot szeretnék elmondani egyrészt Krétonazinisznek igaza van, nem jó, ha a parlament delegációjának az útja pont akkor ér véget, amikor a dolgok kezdenek izgalmassá válni. Másrészt pedig a hivatalos programban, ha ott van, a hivatalos programban az volt, hogy a konferencia vége délután péntek délután. De hát tudjuk, hogy a legizgalmasabb az mindig a péntekről szombatra való éjszaka, ez már Nagoyában is így van. De hivatalosan a delegáció feloszlott péntek délután, már nem delegációként volt ott, úgyhogy a parlamentnek talán magába kellene szállnia, nem bürokratikai értele, bürokratikus értelemben, hanem politikailag, hogy hogyan indít útnak egy delegációt. Jörgensennek is igaza van, az Európai Parlamentnek rendkívüli jelentősége van az éghajlatváltozásban, hiszen az Európai Unió azon kevesek közé tartozik, amely erre a területre jogszabályokat fogadott el. Más parlamentekkel való tárgyalások során, Mexikó, Brazília, láthattuk, hogy micsoda érdeklődés van az éghajlati csomag, az EU éghajlat csomagja iránt. De a parlament kankuni állásfoglalása iránt is. Úgyhogy az, hogy novemberben a plenárison ezt megszavaztuk, az nagyon nagy jelentőségű volt. Nos, ennyi volt a konferenciával, a decemberi konferenciával kapcsolatos megbeszélésünk. Nézzük, mi lesz, nézzük a jövőt, mit tesz, mit nem. Az EU, nézzük a 11-es napi rendi pontunkat. Opciók elemzése az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése. Ugye a bizottság kommunikációja közleménye alapján az ITRE bizottsággal jelentést készítettünk. Báz Eichhauta az előadónk, a jelentéstevőnk épp most érkezett meg, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát ez nem az első vita, amit folytatni fogunk, hogy abban a témában, hogy egy oldalon elmozduljon -e Európa 20%-ról, de eljött az ideje annak, hogy parlamentként egy önálló kezdeményezéssel álljunk elő, a tekintetben, hogy elmozduljunk-e a 20%-ot meghaladó széndiokszid kibocsátás mérsékléséről. Az ITRE szakbizottság néhány tekintetben ugye illetékes, a, a, ugye az ipari és energiaügyi politikákra gondolok, de közösen velük egy nagyon jó jelentést tudnánk kidolgozni az ITRE szakbizottsági tagjával, Jordan eh, képviselővel, képviselőasszonynal, és azt gondolom, hogy ez a közös jelentés mindannyiunk érdekét és a parlament érdekét is szolgálná, mert ebben az ügyben egy erős és közös álláspontra volna szükségünk. Ez az erős álláspont nyilván az ütemezést illetően is nagyon fontos. Az én célom az, hogy júniusban kerüljön elfogadásra, a júniusi tanácsi csúcs előtt ez a jelentés. Ez is biztosíthatja azt, hogy illetve hát ehhez fontos lenne az, hogy június előtt a parlament is rögzítse az álláspontját. A bizottsági kommunikét követően, amely 2010 májusában jelent meg, ugye egy évvel később, azt gondolom, hogy ilyen kez, saját kezdeményezésű jelentés nagyon jó üzenetet hordozna. Ugyanakkor a pénzügyi ö, ö, tervre vonatkozóan is pozitív hozadéka lehetne ez, a jelentés, hiszen a 30% különböző hatással lesz az egyes tagállamokra, illetve a pénzügyi tervre, és hogyha a bizottság egy jogalkotási javaslat talál elő júniusban, akkor parlamentként a megfelelő időben befolyásolhatná ezt a folyamatot. Tartalom. Tervezetet készítettem, és hát munkadokumentumról van szó, az összes érv szerepel benne, de ez, mint ahogyan mondtam és alá is húzom, ez egy munkadokumentum, mindent összeszedtem, az összes studyból, minden dokumentumból, minden véleményt, hogy ez alapján kezdődhessen meg az eszmecseret. Ezt megtalálják a dossziéjukban, úgyhogy ez nem egy hivatalos parlamenti jelentés. Még nem az. Ebben a munkadokumentumban tulajdonképpen a bizottság közleményének a struktúráját követem. Ezekre reflektálok tehát. És ez a munkadokumentum tulajdonképpen azt jelzi, hogy én majd a végén ezt a saját kezdeményezésű jelentést hogyan szeretném strukturálni, a klíma tudományra szeretnék utalni, aztán, hogy a 2050-ig tartó politikának mennyiben lehetne költséghatékonynak lennie, aztán az LTS-nek a hatékonysága, és így tovább, és így tovább, mind benne van a munkadokumentumban. Vannak specifikus dolgok is, mint a megújuló energiaforrások, a különböző iparpolitikák, és nyilván, ha ezeket is belevesszük, akkor ez az egész végleges jelentésnek a struktúráját is befolyásolni fogják. Az ITRE szakbizottsági jelentéstevével Jordan asszonynal természetesen egyeztetni fogok e területekre vonatkozóan is. Politikai nyelvre is le kell természetesen majd fordítani mindazt, amit itt most olvasnak a munkadokumentumban, érvként és egyéb címszó alatt, de ezekről mind mindezt még cserélünk itt először. Nos, a jelentésben a parlament álláspontját úgy fogom rögzíteni, mint ahogyan azt Cancúnban rögzítettük, azaz a 30%-ra mozduljunk el egyoldalúan is feltétel nélkül. A Cancúni megállapodásban ezt már lefektettük, és azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy a jelentésben is hangoztassuk azt, hogy ez az egyik hivatkozási alapunk. Aztán nézzük azokat az indokokat, hogy miért fontos ez. Ez a 30%-ra való elmozdulás egy logikus lépés lenne, főleg, hogyha hosszú távon megnézzük 2050-ig, hogy mi lesz a, a mondás, hogy úgy szóljak, hiszen hosszú távon 2050-ig tulajdonképpen a 30%-os csökkenés magától értetődik, hogy a 2020-ra 20%-ot akarunk elérni. Mint iparosodott országok közössége 25-30-40 százalékig is el kell majd mennünk és éppen ezért tulajdonképpen a tollig határon belül ez a 30% ez felkarolható. 2008 óta azt kell mondanom, hogy nagyon sok a változás, hiszen ugye Európa először a 20%-ról beszélt, 20%-os csökkenésről, majd pedig amennyiben vannak, akik beszállnak még a hajóba, akkor esetleg 30%-os csökkenés is. Nos, a nagy iparosodott országok Tulajdonképpen Cancúnban is ígéretet tettek az ENSZ égisze alatt zajló folyamat kontextusában, hogy ambíciózus célokat fogalmaznak meg a kibocsátás csökkentés vonatkozásában, és ezek a nagy iparosodott országok is végre kinyilatkoztatták a saját célkitűzéseiket, a vállalásaikat a csökkentés vonatkozásában. Tehát a Cancún és a Durbani dél-afrikai csúcs és valószínűleg azt hozza majd, hogy a kínaiak is nagyon világos, öt éves terven, vagy akármilyen kontextusban majd megfogalmazzák a terveiket. Nyilván vannak, akik még mindig ezt az öt éves tervezést hordozzák a szívükben, mások nem nagyon tudnak ezzel együtt élni. De a lényeg az, hogy ez az emberek gondolkodásának homlok terébe kerüljön hiszen ez egy jó előrelépés a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat, és a gazdaság vonatkozásában nagyon fontos a kibocsátás csökkentés. És Kína is jó úton halad ebben a vonatkozásban. Az energiabiztonság. Látjuk, hogy nőnek az olajárak, ennek alapján pedig elmondható, hogy Európa az elmúlt hónapokban 70 milliárd euróval többet fizetett az olajár emelkedése miatt. Ezért nagyon fontos lenne a foszilis energia forrásoktól való függőségünket visszaszorítani, hiszen akkor tulajdonképpen az importokért is kevesebbet fizetnénk. ETS. Mennyiben hatékony a kibocsátás rendszer? Azt gondolom, hogy nagyon sok a változás a 2008-as állapothoz képest, mert a jelenlegi LTS e rendszer második fázisában 500-700 milliárdos CO2 kibocsátással számolhatunk, és a 30%-os csökkenés tulajdonképpen a második fázisban a növekedés felét tenné ki. Tehát összességében azt kell mondanom, hogy a 2008-as állapothoz képest ez az effektivitás tehát remek. A nem LTS e szektorban energiahatékonyságra szeretnénk koncentrálni a közlekedésben és a, az épületek tekintetében. Itt a bizottság ugye egy 10%-os hatékonyságot irányzott elő, illetve 20%-ot, ha ezt a 20%-ot sikerül elérni, akkor már is túl léptünk, és átszárnyaltunk tulajdonképpen a 30%-os cél felé. Nyilván attól függően majd, hogy az LTS rendszer hogyan is működik, és lesz-e szabad engedélykiadás a tagállamok számára, akkor, akkor a bevételek tagállamokra való elosztását is újra át lehet tekinteni. Nyilván meg kell hallgatni mindenkit, hogy hogyan lehet biztosítani itt a, az egyensúlyt, az LTS és a nem LTS rendszer között. Aztán még az ütemezésre szeretnék kitérni. Szeretnénk ugye lezárni majd ezt a jelentést, de azt is meg kell néznünk majd, hogy az ITRE mit szeretne belehelyezni, belefogalmazni ebbe a jelentésbe, úgyhogy nem tudom még pontosan, hogy hogy is fog kinézni ez az ütemezés, de az én célom az, hogy a júniusi plenárisra és a júniusi tanácsi csúcs előtt meglegyen a konszenzus, február 28-án ebben a témában megrendezésre kerülhetne egy, meg, egy hearing, egy meghallgatás, közös meghallgatás is lehetne az ITRE és az MV között. A közös meghallgatásra azonban úgy tűnik csak áprilisban lesz majd mód. Ez kicsit késő lenne, ezért külön választottuk, úgyhogy február 28-án lesz itt, nálunk az MV-ben, márciusban pedig majd az, az ITRE-ben a külön meghallgatás. Viszont május elején lesz a szavazás egyik, illetve másik szakbizottságban, majd pedig akkor júniusra plenáris előkerülhet ez a téma. Nagyon várom a politikai kérdésekben a visszajelzéseket, hiszen a politikai végkövetkeztetéseket le kell vonni, és ezt szerettem volna elmondani, előre is megköszönöm ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök láttam, ahogyan itt ez a jelentés szinte emberire talált önben, hiszen látom, hogy nagyon vehemes, vehemesen dolgozik ezen. Eléggé szorít bennünket az idő, úgyhogy szeretném aláhúzni, hogy az itt való együttműködésünk nagyon fontos. Ebben a dossziéban mind a ketten illetékesek vagyunk szakbizottságként, és természetesen az eszme cserére felhívom a kedves kollégákat. Két dolgot szeretnék a magam részéről megjegyezni. A 30%-ra való elmozdulás, nos, hát lesznek tagállamok, akiknek nagyon nagy erőfeszítéseket fog okozni ez, és lesznek olyan iparágak is, akik ugyanígy éreznek majd. A pénzügyi tervet ön is említette, Jutta Haug pedig itt van közöttünk, hát ő a nagymester ennek a területnek, úgyhogy azt is meg kellene néznünk, hogy nem kellene -e külön költségvetési sorokat e, életre hívni a klímavédelem és az energiahatékonyság vonatkozásában, hiszen ha tudjuk, hogy mekkora deficitekkel küzdenek a tagállamok, akkor nem hiszem, hogy ők hajlandóak elmozdulni a 30% felé amely nagyon ambiciózus cél. Néhányak számára már a 20% is nagyon nagy kihívást jelent, hiszen azért pénzben kifejezve nem kevésbe kerül ez a tevékenység. Úgyhogy külön költségvetési sorokkal lehet, hogy itt jobb eredményre juthatnánk. Az ipar részéről van ugye a zöld iparág, mint célkitűzés, aztán vannak barna iparágak, amelyeknek nehéz dolguk van. És hát aztán ugye olvastuk a címet, ugye ott van annak a rizikója, hogy kihelyezésre kerülnek, áthelyezésre kerülnek esetleg a kibocsátások. Hát vannak olyan vállalkozások, amelyek mondjuk majd Szaudarábia helyezik át a termelésüket, ahol mondjuk a klímavédelmi sztenderdek nem olyan magasak, Hát nyilván itt különböző politikai eszközökkel lehetne ezt kiküszöbölni, hogy elvándoroljanak ezek a vállalkozások. És köszönözünk mindenkit, hogy legyenek ambíciózusak. Amennyiben itt vannak a témafelelősök, az árnyék jelentéstevők, akkor megadnám nekik a szót. A néppárt részéről Tár- Tatarella képviselő. Itt van? Kéri a szót? Parancsoljon. Presidente, grazie. Io innanzitutto mi complimento con... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az előadónak az együttműködéséért, és főleg azért, hogy ilyen gyorsan készítette el az, elő, a, az anyagát, és ilyen lelkes. Hallottuk ma is tőle, hogy megállapodásra szeretne jutni az ITRE szakbizottsággal is, de ez nem igazán kompatibilis azzal a hihetetlen gyorsasággal. Nehezen lehet ezt a kettőt összeegyeztetni. Egyébként pontosan a túlzottan sűrű menetrend miatt nem lehetett a közös meghallgatást megszervezni maga az előadó erőlteti ránk ezt a nagyon gyors ütemet. Érdekünkben áll a jó eredmény érdekében, hogy a jelentés maga sikerrel, nagy többségi támogatással ö, szülessen meg, de akkor meg kell adni a lehetőséget arra is, hogy mindenki elmondhassa a véleményét róla. Az előadás, amelyet az imént hallottunk az előadótól, és a szöveg is, amelyet ismerünk, igen pontos, részletekbe menő, de csak bizonyos szempontokból van ez így. Ahogy az előadó is elmondta, az összes rendelkezésre álló adatot begyűjtötte, és a véleményeket is be kell gyűjteni, hogy alapjául képezzék ezen vélemények a kiegyensúlyozott, még kiegyensúlyozottabb jelentést, amennyire lehet széles skálán mozgó véleményeket szeretnénk látni a szövegben. Ugyanakkor úgy vélem, hogy egy igen pontos, sarkos álláspontot látok kirajzolódni az elő, a, a jelentésben, és ez nem kifejezetten kiegyensúlyozott. Ziber kollégánk már nincs időm arra, vége, lejárt az időm. Mond, folytathatom még? Hm. Akkor mindjárt. Nem tudtam, hogy ilyen röviden kell szólnom. Elnézést, már most nagyon késésben vagyunk, így ö, szigorúan kell kötni magunkat az időhöz. Sarkensen úr. Strict chairman új szigorú elnöket látnak magunk előtt, és meg kell mondjam, hogy kiváló dokumentumot állított össze, és nagyon jó ez a módszer is, hogy először munkadokumentumunk van, és aztán azt alakítjuk át, ehhez gratulálok csak. Néhány dolgot a különböző érveiről hadd mondjak először is. Az egyik, hogy arra figyeljünk, amit már csinálunk a közleményben és a vitában, a kommunikációban és a vitámban is. Ez tény. A 20%-os célt már szinte elértük, és lehet, hogy végül oda jutunk, mert az ellentételezés lehetőségei miatt, ami 2009 és 2020 között van, növekedni fog a CO2 kibocsátás. És hogy mindez mit milyen hatása lenne ránk, mint globális vezetőre a nemzetközi szinten, nem tudnánk azt a fajta puha erőszakot alkalmazni, amit a példamutatás, a jó példa, az élenjárás jelent. Egy ilyen szen helyzetben, az ellentételezés esetében úgy gondolom, hogy a saját országaink 2009 után növel, növelik majd a kibocsátásokat, és ez egy nagy veszély. Kína is jó példa. Thomas Frickman mondta, a, azt mondta, hogy ha csak egy napra milyen lehetne Kína, ezt megértjük, hiszen nagyon gyorsan fejlődik ez az ország, és ezt érvként kell felhasználnunk. Ha Európa nem tud lépést tartani, akkor lemarad Kína mögött. Valóban júniusra el kell ezzel készülnünk ahhoz, hogy az intézmények programjába ez beilleszthető legyen. Köszönöm. Köszönöm. Chris Davis, szenasor. Rövid idő alatt, kérem. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon jó kis autóval jöttem, új generációs, és igen, alacsony CO2 kibocsátás per kilométerű. Ez is azt mutatja, hogy mi mindent lehet elérni, hogyha jogszabályok vannak a CO2 kibocsátás csökkentésére. Nyilvánvalóan azt is látom, hogy az a, a vásárlók is egyre inkább olyan autót keresnek a növekvő benzinárak mellett, ami kevesebbet fogyaszt. Támogat, tehát biztosítatom a jelentéstevőt, hogy támogatni fogom ezt a jelentést, mert a brit kormány és Julie Gelegen is mára 30%-ot mielőbb szeretné eléretni. Mert sor oka van illetve ered, jelentős eredménye is lehetnek egy ilyen szakpolitikai változtatásnak. A ezeket a kérdéseket politikai szinten is kezelni kell, már a jelentésben is. A 30% az nemzetközi megállapodás eredménye, és még sincs semmi lehetősége vagy kilátása annak, hogy ezt a jövőben bárki garantálná. Úgy tűnik, hogy nagyon nehéz versenyhelyzetben fogunk a következő időszakban dolgozni, a kárbonszivárgás munkanélküliséget fogjuk importálni, és nem lesz nettó növekedés a kibocsátásokban. Még egy dolgot hadd mondjak. A 30%-ot, a 30%-os csökkentést ellentételezésekkel lehetne biztosítani. Meg kell nézni, hogy milyen ellentételezési struktúrát vezetnénk be. A, a jelentésben ugye az van, hogy a kiegyenlítés az rossz dolog, nem kell vele foglalkozni, de mégis a bizottság valószínűleg támaszkodik majd rá, úgyhogy a jövőben igenis foglalkozzunk, vegyük figyelembe, még, még ha ellenezzük és hangsúlyozzuk a pozitívumait a jelentésben. Köszönöm, Krisz. Kellenen úr. Thank you, um, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony nem igazán látom értelmét annak, hogy felszólaljak Chris Davis után, hiszen mindent elmondott helyettem, de ha lehet mégis egy-két saját megfigyelésem. Én magam is köszönetet mondok Pásznak, hiszen igen, izgalmas ez a jelentés, mint mindig, hiszen ő szilárd véleményt alkot, amelyek nagy kihívást, ami nagy kihívást jelent mindannyiunk számára, a tudományos vita, az akadémikus vita is a 30% közül elindult. Kicsit szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy mennyire, gyakorla, mennyire lehetséges majd a 20-ról 30-ra áttérni. A bizottság úgy tűnik, hogy mintegy 81 milliárd euróról beszél, bár szerintem alulbecslik a költségét, illetve, de mégis ez a hivatalos összeg. Nem tudom, hogy mi a célja ennek Dani Jörgensen mondta, mennyire fontos, hogy ezt a fajta puha erőszakot gyakoroljuk, ki, megmutatjuk a, a világnak. Én szerintem mm, valóban fontos, hogy a jó példát bemutassuk, de attól tartok, hogy a világ nem igazán hajlandó ezt elfogadni. Kínát említette valóban egyre zajosabbak, napelemeket gyártanak, és egy sor szörnyű dolgot is de én úgy gondolom, hogyha a kínaiak, tehát én igazából kétlem, hogy a kínaiak bármiféle kötelező, érvényű mm, kötelezettségvállalást aláírnának. Öt éves tervek, tárgyalások, lehet, hogy ezekben részt vesznek, de nem hiszem, hogy bárki a kínaiak, vagy sőt az Egyesült Államok nevében is aláírná ezt. Ezért fontosnak tartom, hogy azt nézzük, hogy ne azt nézzük, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy mit csinálnak. Ha lehet, akkor nézzük meg, hogy a növek, az emelésnek milyen hatása lesz a különböző ágazatokra. Ugye már most vannak olyan ágazatok, amelyek nehezen tudják a célokat hozni, és hogyha kiűzzük az ágazatokat, a gyárakat ebből Európából, ezzel Európából, akkor semmit nem érünk el. Mert Európán kívül még nagyobb károkat fognak okozni, mint Európán belül. Gondoljunk csak a különböző kisvállalkozásokra, a növényvédőszerekre. Bocsánat, igyekeztem. Merci, pardonnez. Köszönöm, elnézést kérek, hogy önökbe folytam a szót, de tiszteletben kell tartani a felszólási időt, Sabine Wills. Köszönöm szépen, köszönöm Bász Ájkudnak az érveket, mert nagyon érdekesek voltak. A jelentése is azt mutatja, hogy mennyire bizonytalan az, a kibocsátás kereszt kereskedelem, hogyha az üvegházhatású gázokra van csak levetítve. Ez a gazdaság számára is befektetési, beruházási bizonytalanságokat emel, eredményez Valóban a kibocsátás kereskedelmi rendszert utólag módosítani kell, a tanúsítványok szintjét magason kell tartani, és csak így lehet egy hatékony ármechanizmust ösztönzőként megőrizni ehm, és korlátozni a kibocsátás abszolút mennyiségét. A Delft 14 milliárd euró nyereséget számított, tulajdonképpen karikírozzák azt, hogy milyen üzleteket küldene, kötnek a, az em, kibocsátás kereskedelem keretében, és igazából azt is, hogy ez nem nagyon ösztönzi az éghajlat védelmet. Óriási bizonytalanságok vannak a bizottság becslése szerint a felére fog csökkenni majd a CO2, a, kette, a 2%-os cél eredménye. Az ellátás biztonsága ugyanúgy fontos lenne az energia kapcsán, és az üvegházhatású gáz csökkentés 30%-ra való emelése pedig olyan cél, ami nem lehet végleges, még ezen is túl kell majd menni. A jelentés kritikusan nézi a mm, tiszta fejlesztési tanúsítványoknak a az odaítélését, egy multiplikátor rendszert támogat. Én tulajdonképpen amellett vagyok, hogy ezt a CDM rendszert teljes mértékben le kell bontani, a szén ö, ö, alapú erőműveket megszüntetni. Én igen ambiciózus vagyok a tekintetben, hogy támogatni kell a vállalatok energiahatékonysági tövek, törekvéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rozbák asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm Básznak azt az óriási munkát, amit végzett. Igazán érdekes, igen, teljes körű dokumentumot dolgozott ki, de vannak aggályos pontok. Valóban tovább kell csökkentenünk a széndiokszid kibocsátásunkat. De nincsenek-e ebben a célban bizonyos veszélyek? hiszen valahol Indiába ö, helyezzük át a ö, kibocsátásainkat, de mi történik ott, Indiában? a kibocsátásainkkal minden európainak tudatára kell ébrednie a kibocsátási szintjének, és nagyobb reklámot kellene biztosítani Valós reklámtevékenység még hiányzik ugyanis. Amikor itt a pozitív energia gazdaságú házaképítésre gondolunk, ezt is át kellene gondolnunk. Fenerec úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy jó példát kell mutassunk. De Ugye ezt politikailag végre is kell majd hajtani. Az Európai Unióban korábban mindezt a tagállamoknak kellett ezt megtenni. Hogyha most végig gondoljuk, hogy hol állunk most, akkor mi most azért messze 20% alatt vagyunk még tagállami szinten. És úgy gondolom, hogy Európán belül kellene először biztosítani azt, hogy a 20%-ot szépen tisztán elérjük, mert még sajnos még nem. Ha Németországnak ne lett volna ez a szerencsés újraegyesítése, akkor sem lennénk, még akkor sem itt. Tehát én úgy gondolom, azt kell megnézni, hogy lehetséges-e az emelés, és úgy látom, hogy nem. Ez egy nagyon érdekes felsorolás, környezet, éghajlatban érintetteket látok itt, szívesen támogatnám is, de az ipar szemszöge szempontja és a versenyképesség kérdése, ez, ezek olyan kérdések, amik összefüggenek. Például az acélipart nem lehet kizárni, vagy ki elfelejteni. Meg kell nézzük az érintettek másik oldalát nézni, a szereplőket, hogy ők képesek-e hozzájárulni ehhez. A költség, költségi vetési tervezés az, hogy egy energiahatékonysági alapot hozzunk létre, nos, ez valami olyasmi, amit támogathatok, de hát végül is, kedves Juta, ezt valakinek a végén ki kell fizetnie, és ki lennél hát az az európai ipar. Én a versenyképességre szoktam ilyenkor gondolni, mert ez egy nagyon fontos elem. A hatékonyság, amit említettél, azt a, igen, nagyra értékelem, és valóban ez egy olyan terület, ahol zöld munkahelyeket lehetne nyerni, de sajnos az Európai Unióban ez még nem ült annyira meg. A dokumentum egyrészt nagyon érdekesen megírt dokumentum, ezt nem vitatom, de vannak más érdekes elemek is, és szeretném, hogyha segíthetnék abban, hogy ezek is megjelenjenek. És akkor talán év közepére egy olyan dokumentumunk lesz, amely még mindig azt tartalmazza, amiről határoztunk. Kelehem kollégával szívesen egyetértek ebben, hogy 20% hogyha magunk, és 30% hogyha mások támogatnak, de ez akár így, akár úgy csak jogalkotás. Köszönöm szépen, a 30% akkor sem lesz újra kőkorszakba való visszalépés, ahogy ezt korábban olvastuk. Köszönöm, hogy a sajtónyilatkozataimat így ismered. Florenc kollega itt van velünk, úgyhogy akik nem voltak nálunk, azok horrorisztikus elképzelésektől riadtak vissza, hogy mindez mit jelent. Úgyhogy mi tudjuk azért, hogy mi mit jelent Matthias. Jó. Az energiacsomagban 20%-ról döntöttünk, hogyha mások is, akkor 30, ha csatlakoznak. Jogalkotási vonzata van ebben Cancunban, azonban mégsem határoztunk semmiről, semmi jog, eh, jogilag kötelezőt 2%-ról határoztunk, és ami hiányzott a vitában, az az volt, hogy nem szólt senki a pénzügyi és gazdasági válságról, a kibocsátások ugye akkor csökkentek, mert a gazdaság nem, vagy az ipar nem volt olyan, eh, nem dübörgött annyira. De ennek az lett a követ, következménye, hogy a következő kereskedelmi időszakban 5-8 százaléknyi tanúsítványokat fognak majd eladni, értékesíteni. Úgy gondolom, hogy a parlamentben elemezni kell teljesen tisztán, hogy hogyan akarjuk ezt a kérdést. Ha mások csatlakoznak hozzánk, akkor a 30 százalékos csökkentést hogyan tudjuk átverni, és azok a szolgáltatások, amikről, vagy azok, a, amikről már határoztunk, például a megújuló energia 2020-ig 20%, hogy nehogy ezeket az Európai Bizottság javaslatai a jövőben aláássák. Például az európai tárolórendszerről is szó van magas, tanúsi, magas tanúsítványi követelményekkel. A megújuló energiák kialakításában ez még messze a végén kullog, csak pedig jó lenne, hogyha a jelentésben az is megjelenne, hogy a nem ETS ágazatban is vannak észszerű elemek ahhoz, hogy ráadásul ahhoz, hogy a 30%-ot elérjük. Végül is az állampolgárok fizetik meg az egésznek az árát, és az egész éghajlati vitánál azt kell megnéznünk, hogy, hogy ki tart velünk. Le, mondhatnánk persze 30, 40 vagy 50 százalékot is Cancun után. Nem befolyásolta volna a konferenciát, de mégis észszerű diplomáciára van e szakterületen is szükség meg kell nézni, hogy mi az, amit mi magunk megtehetünk még, melyik azok a területek, amelyek nem felkészültek még, és hogyha nemzetközi megállapodásokra valóban szor, sor kerül, akkor tudunk-e 30%-kal csökkenteni. Ha nem, akkor maradjunk a 20-nál. Köszönöm szépen. még csak két perc, ragaszkodjunk ehhez, hiszen van még a dioxin téma. Tesztori asszony, a munkatársak már rég itt áll, várnak, de azért ezt még beszéljük végig, lezárom a felszólalói listát. Krita Nazaris a következő. Uh, Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék. Báznak fantasztikus munkát végzett, nagyon jó, sokat segít a dokumentum. A dokumentumokat is végigolvastam, és fantasztikus tényleg az eredmény. Mi a 30%-ra való térés költsége? 11 milliárd, legalábbis a dokumentumok erről szólnak az értékelésekben. 11 milliárd, ha 50, 50 milliárd 2011-ben csak a várható költségnövekedés. Hogy hogyha megtesszük mindazt, ami a 30%-os cél elérésé eh, érdekében szükséges, ha megadóztatjuk a nem teljesítő ágazatokat. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a 30% költsége eh, megteremtett munkahelyenként mondjuk 11 ezer eurót fog jelenteni. Természetesen az ECS hatékonyság is fontos, amit Báz részletesen megtárgyal. Nagyon magas költségei lesznek ennek a jövőben. Az éghajlatváltozás ugyanis nem tendenciózus. Az éghajlatváltozás nem divat, hanem ez egy fenyegetettség. Kezelni kell, és intézkedéseket kell hozni. A kérdés az az, hogy mikor. Kína, bár Kopenhágában nem sikerült mindezt lezárni, Kína más különböző célokat követ. Nyilvánvalóan van olyan technológia, amit az éghajlatváltozás érdekében be kell szerezni. Még ha le is tudjuk Kínát győzni, akkor a zöld Kínával ki fog tudni versenyezni. Ezt is figyelembe kell vegyük. Köszönöm, Karin Lepázs. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék csatlakozni kollégáimhoz. Nagyon intelligens, értékes, érdekes, a gazdasági aspektusokat kiemelő jelentésről van szó, gratulálok hozzá. Szeretném kiemelni, hogy a kérdés nem csak ökológiai és a klímaváltozás elleni küzdelemről szól, hanem gazdasági, ipari harcról is szó van itt. Kankon után a déli, fejlődő, feltörekvő országokban komoly ö, elmozdulás várható, még ha nem is kötelező érvényű vállalásokról van szó. Ami geopolitikai, gazdasági aspektusokat illeti, ha az EU nem fektet be jelentősen, akkor bizony lemaradunk, és a gazdasági vezetést nem tudjuk megvalósítani, és csak politikai vezeti szerepre számíthatunk, ha egyáltalán arra számíthatunk. De inkább legyünk szerényebbek. Az ipari gazdasági ágazatunk az elkövetkező 10-15 évben lemarad, és hogyha innen most lemaradunk, akkor nem igazán tudunk utána szaladni az elfutó szekérnek. Valahol az iparunkat kell fölfuttatnunk, ezért támogatom ezt az irányvonalat, bár tudom, hogy a versenyképességi gondok, amelyekre Florenc kollégám és mások is utaltak, léteznek. De nincs választásunk. Kína, India, már ott van. A déli országok, Brazília mindjárt belépnek a ringbe, úgyhogy valahol igenis ez irányba kell ellépnünk. Köszönöm szépen. Danke, Vorsitzender. Auch ich möchte mich bei Bas bedanken. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönet mondani Báznak a dokumentumért, és arra, hogy igazából készen állt arra, hogy az ITRE-vel együtt ezt itt most megszervezze. A dokumentummal kapcsolatban azonban van néhány problémám, különösen az, hogy a számok amiket más intézmény, tehát amiket mondanak, azok messze alatta vannak, amit más intézmények vagy az ipar mond. Úgyhogy szerintem ezen még változtatni kell. De ami a fő probléma, az mégiscsak az, hogy van némi következetlenség a dokumentumban. Ugye Egyesült Államok Kína, amely azt írja messze előrébb van, mint Európa, pedig mi vagyunk az, mégis ők azok, akik ő a kötelező érvényű kötelezettségvállalás ellen vannak. Úgyhogy kérdés, hogy helyes úton vagyunk-e. Meg kell városolnunk, hogy van az ETS és a tehermegosztás valóban helyes kezdeményezése, vagy pedig a többi ország, amely mellesleg sokkal több CO2 kibocsátással rendelkezik, jobb ösztönzőket határoztak meg. És ez központi gazdasági és klímapolitikai kérdés válaszolni kell erre. Tehát hogyan tudjuk elfogadni azt, hogy, vagy mit tegyünk azért, hogy egyrészt sikeresek legyünk az éghajlat védelemben, másrészt pedig a jövő képességünket, a versenyképességünket Európában megtartsuk. A, és az a kezdeményezés, amit Bázit mond, ez a lineáris mínusz 30 százalék, úgy gondolom, hogy rossz irány. A frakcióm is úgy gondolja, hogy ezen még javítani kell különösen, hogyha a, a, az ellentételezésekről például az LTS e 50% vagy 80% a tehermegosztásban, hogyan akarjuk ezt a pénzt Európában tartani? ahhoz, hogy a szükséges beruházásokat, amire, ha a szükséges meg, beruházásokat megvalósítsuk a regionális, regionálpolitikusok és éghajlatpolitikusoknak az egyeztetése is, hát nem tudom, hogy milyen ötlet. A mezőgazdaság és regionálpolitikai bizottság eltérő véleményen vannak eleve. Úgyhogy nem szabadna szerintem ilyen, ilyen módon elszaladnunk, összképet kell lássuk. Köszönöm. Elizabeth Cardini. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindent hallottunk már az előttem szólóktól. Én is gratulálok az előadónak. Nagyjából egyetértek azzal, amit hallottunk a számadatokról. Való igaz, hogy el kellene mélyítenünk, amit hallottunk, és kérném a jelentéstévőtől, hogy menjen még tovább a tanulmányok értelmezésében a következtetések néha ellentmondásosak a már ismert következtetésekkel párhuzamosan olvasva, amikor a számadatokat ismerjük, átgondolhatjuk a dolgokat, és másként is gondolkodhatunk. Amikor azt mondják például, hogy a 20-ról 30 százalékos áttérés 16%-os költségnövekedéssel járna, Nos hát, 2008-hoz képest a legutóbbi adatok, a legfrissebb adatok nem így ö, szólnak, és a válság valahol nem ö, biztos, hogy kifogást jelenthet a csökkentés alól való ki, ö, ö, lépéstől, de nem 16, hanem 69 százalékos lenne, igen jelentős ez a költség növekedés, a 20-ról 30 százalékra való átállás költsége. Úgyhogy ugyanazon adatok különböző eredményekhez vezethetnek, különböző olvasatokban. Valódi, mélyreható munkát kell végeznünk, amikor számokról beszélünk. Védenünk kell a társadalmat, a versenyképességet az Európai Központi Bank, és elmondta, hogy a gazdaságunk, hogyha más partnereinktől elszigetelt mar, hogyha nem ugyanazon álláspontot képviseli, mint a gazdasági partnereink a nemzetközi téren, hát akkor annak kockázata áll fenn, hogy delokalizáljuk a, például az energia ügyi szektort, 20%-kal fizetünk többet, és majdnem 100%-kal többet, mint Kína, 20%-kal többet, mint az USA. Úgyhogy mindenre rá kell világítanunk. Köszönöm. Molto grazie, las... François Cortet. Merci. Köszönöm szépen. Sok mindent hallottunk, már nagyon gyors leszek. Megerősítem hogy elővigyázattal kell eljárnunk, mindig is így jártam el egy ilyen dossziával. Gratulálok az előadónak, mert egy olyan előadásról van szó, amely iránt igen nagy az érdeklődés a vitából is kitűnik, és ez fontos. Ami engem illet, én felszólítok mindenkit állandóan arra, hogy elővigyázatosan járjunk el, amikor utalunk például Kínára, akkor attól tartok, hogy Kína nagyon jól megértette, hogy a tiszta technológiákat ki kell fejleszteni azért, hogy az európai piacokat megszállja, hogy versenyhessen Kína saját vállalataink ellen. Ugyanakkor Kína még mindig szénüzemű öm, öm, erőműveket ad át. Kína nagyon jól megértette, hogy egy jó piac az európai piac, ugyanakkor másik hagyományos piacot is fejleszt egy időben, és a saját belső piacunkon verseng velünk. Korin Löpázsal egyetértek, hogy a vita nem csak ökológiai, hanem gazdaság is, így van. Amikor iparpolitikáról beszélünk, akkor azt mondom, hogy tegyük meg az erőfeszítéseket. Egy témában mindenképpen felléphetünk, ez az energiahatékonyság témája, de mindenkinek hozzá kell járulnia, nem csak az, a vállalkozásoknak, hanem a polgároknak is, és a költségvetés kérdése. Mit teszünk azért, hogy az energiahatékonyság fokozódjon? Ugyanakkor arra kell különösen ügyelnünk, hogy a vállalataink versenyképességét ne ássuk alá, megerősítettem egy szabály érvényes a viszonosság szabálya, és ezt fejlesztjük ki az iparpolitika szintjén is Európában. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a nagyon intenzív vitát, egy nagyon fontos dosszéről. ugye ez volt az első vita volt tulajdonképpen a munkadokumentumról szólt, nem pedig a jelentésről, Ájkut képviselő úr elmondta, hogy február 28-án megrendezésre kerül majd a szakbizottsági ülésünk keretében egy délelőtt során egy meghallgatásra, és ott lesz elegendő időnk, három óra hosszat, hogy ezt a témát alaposan kivesézzük. Március 16 egy fontos dátum, akkor fog a jelentés tervezet megvitatásra kerülni, és március 22-én kérem majd benyújtani a módosítókat, ez a határidő. Májusban, amit lehetséges lesz, szavazásra bocsátjuk az ügyet, és akkor júniusra a plenáris elé kerülhet a téma. Ha az itre képviselők is együtt tudnak élni ezzel, akkor júniusra tulajdonképpen meg lenne ez a jelentés, egy évvel azt követően, hogy ez a, az eszmecsere elindult a bizottsági kommunikével. Köszönöm, hogy ilyen alaposan megvizsgálták ezt a területet, nagyon sok minden forog kockán, a klímavédelem és az európai ipar tekintetében is, az érveket pedig hallottuk. Azt javasolnám tekintettel az időre, hogy térjünk át a következő nagy témára, hiszen a mai napi rendünkön ugye az élelmiszerbiztonságról is szólni kívánunk, és ez ugye a takarmányokkal is összefügg. Úgyhogy a 12-es napi rendi pontunk a dioxin, illetve a dioxinnal fertőzött takarmány. Nagy botrányra került sor, amely nemzeti határokon túl is megmutatta a hatását. Saját tévénket is érdekli ez a téma, és amelyik akiket érdekel, ez a kamera veszít, akkor az adást. Paula Testori, akit nagy szeretettel szeretnék köszönteni, és Udlé igazgatórat, Dagmar Ród Bérent kérte másokkal egyetemben, hogy kérdezzük meg a bizottságot, hogy milyen tendőket kíván foganatosítani a jövőre, hol vannak hiányosságok, ugye itt vannak ma Brüsszelben az agrárminiszterek is, ők is eszmét cserélnek erről a témáról, úgyhogy úgy gondolom ideje korán foglalkozik az élelmiszerbiztonság hiányosságaival a mi szakbizottságunk is. Tagmárót Bérednek megadom a szót. Elsőként nem, azt hittem, hogy ezt jelzi felém, de akkor Testori képviselőnek adom meg a szót, és sajnos, mivel nekem van bározamosan egy másik ülésem, Lepázs azt, hogy megkérem majd, hogy vezesse az ülést, most viszont Testori képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hagyd mondjam el, hogy az agrárminiszterek tanácsa ma délelőtt vitatta meg ezt a témát, úgyhogy fogok tudni beszámolni erről az eszmecserről és a következtetésekről is. Először is. Minden miniszter elismerte, hogy az élelmiszer biztonsági rendszerünk ugyan jól működik, de ha ilyen eset föl merül, akkor lépni kell, vissza kell tudni követni, hogy honnan indul ki a, a botrány, és minden potenciális szennyezett takarmányt, illetve olyan gazdaságot, ahol ilyet használni, azonosítani kell. Tulajdonképpen valós időben ö, megkapják tőlünk, és mi is bizonyal, minden bizonyal a, a tagállamoktól az információt, azonnali ö, rizikó tulajdonképpen nem áll fenn, egészségügyi kockázat, hiszen minimális mennyiségekről van szó, tulajdonképpen egy és féllel, vagy, vagy kétszeres szorzóval, de kétszeresen haladja meg a megengedett határértéket a dioxin, tehát az írországi eset, ahol kétszázszoros volt a, a limit meghaladása, vagy a 99-es belga botrány, ahol szinte ezerszeres volt a dioxin mértéke a megengedetnél, azt gondolom összehasonlításban ez nem olyan egetrengető. Ma reggel a miniszterek nagyon pozitívan reagáltak arra, hogy a, biz- a bizottság mit is reagált. Egy ilyen válságban, egy ilyen krízisben természetesen lépjünk, és vonjuk meg a következtetéseket. Először is az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó jogszabályainkat erősítsük meg. Nem arról van hogy nincsenek ilyenek, hanem ezeket szigorúan be kell hajtani, végre kell hajtatni. Nyilván az egész Európai Unió szerte minden tagállamban megmutatkozik egy-egy ilyen botránynak a hatása, hiszen az Európai Unió élelmiszerláncát minden szinten befolyásolta ez az eset. Nem arra gondolunk itt, hogy új intézkedéseket kell foganatosítani, hiszen a dioxin esetében is megfelelő monitorik rendszer működik a megfelelő mértékekkel, határértékekkel, de van egy pár dolog, an, amelyel ezt a rendszert biztonságosabbá, jobban működővé, effektívebbé lehetne tenni. Négy konkrét intézkedést szándékozunk javaslatként előterjeszteni a következő pár héten belül, az állandó bizottságon belül, ezek pedig a következők. Úgy gondoljuk, hogy azok, akik a a zsírsavakat használják fel a takarmánykészítés során, pontosan adjanak számot ezekről. Hiszen a leggyengébb láncemet ki kell emelni ebben az ellátási láncban, ezeket az egyes elemeket pedig regisztrálni kell. Ezek a zsírtermelők jelenleg technikai, műszaki és takarmány célú felhasználásra is állíthatnak elő zsírt, nem szabad ezeket összekeverni, tehát külön kell választani ezt a termelést. Lehet gyáron belül, üzemen belül is külön választani ezeket, és ezáltal tulajdonképpen a technikai, műszakai felhasználású zsírok nem keverednének bele a takarmány célra előállított zsírokba. Kontamináció tehát nem léphetne föl. Ugyanakkor analizálni kell, és mintát kell venni a kritikus anyagokból, így a zsírokból is, hiszen ezek kritikus anyagnak minősíthetők, úgyhogy nagyon szigorú eh, tervre van szükség e tekintetben. Általánosságban biztosítani kívánjuk azt, hogy a dioxin monitoringra vonatkozó adatokat maximálisan eh, rendelkezésre bocsássák és eh, kiaknázhassuk. Nagyon fontos a magán kézben lévő laboroknak a szabályozása, a tekintetben, hogy kötelező legyen számukra a pozitív mintákról a jelentéstétel. Tehát akármikor kontaminációt fedeznek föl, akkor a takarmány előállítójára ezt vissza lehessen követni. Ez tehát a a laboratóriumok vonatkozásában is egy kötelezettség. Nos, ez a négy konkrét lépést a komitológiai eljárás keretében foganatosításra kerülhetne, és ezzel tulajdonképpen a jelenlegi intézkedéseinket finom hangolnánk. A jelenlegi rendszerben az élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság és a takarmánybiztonság vonatkozásában is ezeket kellene pótolni. Rót Bérent asszony fog szót kapni. Uh, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy uh, itt beszámolt, de ez nem meglepetés számomra, tulajdonképpen az sem volt meglepetés, ami történt, hiszen újra és újra előfordulnak ezek a skandalumok két-három vagy öt éven belül, és persze igaz, Írországban rosszabb, Belgiumban még rosszabb volt az eset annak idején, de hát tulajdonképpen az okok ugyanazok. Fritőzökből származó ultra eh, hőmérsékletre felhevített zsírokról beszélünk hát nem is tudom, hogy mosolyogjak, vagy sírni kezdjek, vagy ordítsak, vagy nem is tudom, mit csináljak. Tulajdonképpen az utóbbi tíz évben számos szabály van, amelyel ezt a területet próbáltuk szab, rende, rendbehozni és szabályozni, de 2004-ből származik egy tulajdonképpen nagyon modern, jogszabály az élelmiszerbiztonságra és a takarmányok biztonságára, de hát túlhaladt rajtunk az idő, mert nincs ellenőrzés. Kérdezem, hogy ki, mit, milyen eredménnyel és hol ellenőriz? Hol vannak azok a hiteles dokumentumok? Mindeközben mondom még egyszer, maga a szabályozás modern. Örülök annak, hogy azt mondta, hogy nincs szükség azonnali lépésre, miközben az agrárminiszterek azt mondták, vagy azt szokták nyilatkozni, hogy szükség van azonnali lépésre. Aigner miniszterasszony Németországban például az ellenőrzéseke nagy hangsúlyt helyezett, hiszen a tartományoknak az asztalára tartozik az ellenőrzés, úgyhogy itt volt mit pótolni. A négy intézkedésre vonatkozóan ami a zsírok és zsírsavakra vonatkozott. Amikor a kerge marhakórral volt dolgunk, emlékeznek arra talán, hogy minden egyes üzemre vonatkozóan kértük az ellenőrzést, és óriási ellenállásba ütköztünk. Azt kell mondanom, hogy az agrárminiszterek is azt mondták, hogy nem lehet ezt kötelezővé tenni, egyébként is megvan már az ellenőrzés, miközben olyan takarmányokat termeltek, amelyek károsak voltak a ma, szarvasmarhák számára. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nem csak az üzemeket kell itt ellenőrizni, legyenek bátrak, azt kell mondanom, hogy legyenek igenis bátrak, és kötelező, érvényű engedélyekhez kössék a termelést, az előállítást. Ami itt a technikai, műszaki és a takarmány célú zsírtermelést illeti, azt gondolom, hogy ez rendben van. Itt lehetne színekkel dolgozni, ma is úgy járunk el Németországban, hogy amit már nem kívánunk felhasználni, azt egy bizonyos színnel megjelölünk, és aztán a szeméttelepen kötni. Amit arról mondod, hogy új intézkedésekre nincs szükség, igen, ezt én is aláírom, de egy tagállam a kötelezettségvállalásáról hogyan tud beszámolni egy 2004-es jogszabály értelmében? Kíváncsi lennék, hogy ki, milyen sűrűn, miről száll, számol be. Én úgy gondolom, hogy bizonyos termékek vonatkozásában is nagyon fontos lenne a kötelező beszámolás, például a dioxin vonatkozásában, mert a Food and Feed Control vonatkozásában a 2004-es jogszabály szerint tulajdonképpen a tagállamoknak saját maguk választása, hogy beszámolnak-e vagy nem. Az utolsó dolog pedig, támogatom egyébként azt, amit elmondott, és Stevenson képviselő felé fordulok, aki nem is tudom, hogy figyele egyáltalán, de a határértékeket újra feltérképezik-e, hiszen a komitológiai eljárás keretében erre is sor kerülhetne, tulajdonképpen nem kívánatos anyagok jelenléte a takarmányokban, ez a hivatalos terminus. Tehát kérdezem azt, hogy e tekintetben is a határértékeket újra akarják-e tárgyalni. Richard Sieber. Köszönöm, Richard Sieber. Szerettem volna még egyszer én is megköszönni a bizottsági beszámolót ezek, ezek az eltökélt lépések jó irányba haladnak, és a tagállamokat, független attól, hogy most milyen kompetencia vitáik vannak tagállamon belül, igenis hajtsák végre azt, amit európai szinten eldöntöttek, mert ez valószínűleg nem volt így. Viszont ez a technikai felhasználású és takarmány célú, célú felhasználása a zsíroknak, hát ez nekem nem teljesen világos, hogy lehet-e valóban szétválasztani ezt a két folyamatot. Szerintem itt a megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt, illetve hogy kontamináció ne is fordulhasson elő. A zsír termelőknek az előírások, hát itt az egész élelmiszer lánc vonatkozásában egyfajta licenszrendszer kidolgozását szerintem meg kellene fontolni. A visszakövetés kérdése még mindig itt van, működik, de van még javítani való. Azon is el kellene mélázni, hogy a kommunikációt a láncon belül hogyan lehetne javítani, legyenek-e platformok, ahol eszmét lehetne cserélni a problémákról, a nehézségekről, a laboratóriumok között, a termelők és a felhasználók között mert a szektoron belül a transzparenciához bizonyára hozzájárulnak ezek a lépések, és az, a biztonságot is szavatolhatnák. Hát, hogy őszinte legyek, szerintem a könnyebb átültethetőség is egy nagyon lényeges elem, mert hogyha például interneten is közé tennék ezeket a, az előírásokat, akkor a felhasználók, a fogyasztók is többet tudnának az ügyről, Szerintem ez egy helyes csapás irány lenne. Mindenki tudja, hogy hogyan viselkedjen, hogy milyen magatartást tanúsítson a termelés és a fogyasztás, a felhasználás során, és jó tudni azt is, hogy honnan származik az a takarmány. Egy kérdésem van még. Vizsgálta-e a bizottság azt, hogy vannak-e olyan eljárások, melyeknek során kémiai reakciók során mérgek szabadulnak fel biodízellel kapcsolatban, illetve növényi alapú zsíroknál is kimutatták, hogy termelődhetnek különböző mm, mérgek, és kérdezem a bizottságtól, hogy e tekintetben van-e új beszámolni valója. Kriton. Köszönöm szépen, Kriton. Köszönöm, beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy látható-e világosan, hogy vannak olyan országok, ahol teljesen jól működik a veszélyes anyagok termelésének felmérése, értékelése, és vannak olyanok, ahol sőt, még elég fejtelt országok és viszonylag jó szabályozói kerete rendelkező országokban egyik botrány érinti a másikat, éri a másikat. Ahogy Dagmar is kérdezte, mi a garanciája annak, hogy ezek a dolgok a jövőben már nem fordulnak újra meg újra elő? Mert nekem igazából az a benyomásom, hogy a, az élelmiszer előállítási módszereket nem nagyon ellenőrzik Hogyan lehet eh, vajon ezekkel a módszerekkel kevésbé veszélyes vagy kevesebb veszélyes eh, élelmiszertermelést eh, elérni, a, a biogazdálkodás elterjede, illetve olyan gyakorlatok elterjednek -e, amelyek nem károsak a természetre. Ezen el kell gondolkoznunk a bizottság, a szakbizottságokban és a bizottságon is. Klassz. Köszönöm, Kátsz asszony. Dankeschön, Frau Testori, auch für... Köszönöm, Testori asszony, köszönöm a jelentést is. Egy dolog zavar csak, zavart a beszámolóban. Jó, tudom, hogy nem volt sok, a, tehát a mennyiség az nem nagy, de azért a csalás mégiscsak csalás, és azért erre figyeljünk, mert itt csalás esete áll fenn. És ezt először is nagyon alaposan meg kell büntetni, mert csak a büntetésekkel lehet megszüntetnünk, megtiltanunk, a, meg akadályoznunk a csalásokat. Mert hogyha a csalással nagyobb eredményeket érnek el, mint a büntetéssel, akkor mindenki csalna. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió kötelezettsége a büntetéseket érvényesítetni, a tagállamoknak ezt garantálnia kell, ami miniszterasszonyunk egész biztos ki fog állni ezért. A négy dolog, amit, fel, amit felvetett, valóban nem szükséges, nem szokásos az, hogy a magánlaboratóriumoknak is jelentést kelljen készíteni. Ha ez még nem így van, akkor szerintem viszont teljesen igaz az, hogy ezt mielőbb be kell vezetni. Az, hogy a, az állati takarmányt vizsgálni kell, hát ez igaz, nem lehetséges állandó, tartós ellenőrzés nélkül ezt csinálni. Mi bort értékesünk, értékesítünk, és minden egyes bor ö, ö, szállítmány, bor, bor szállítmányt egy elismert laboratórium bevizsgál. Nagyobb nagyobb 200 tonnánál például nagyobb szállítmányoknál meg kell nézni a, a vizsgálati eredményeket. A kérdésem, hogy Belgiumban mi a helyzet, hogy jó-e, az eredményeket lehet-e követni. Persze az is fontos, hogy, a, hogy ne legyen túl nagy az ellenőrzés, de az ellenőrzésnek hatékonynak kell lenni, ezért a feltételeket jobban, világosabban meg kell határozni, és kell, hogy legyen egy határ. Szeretnék a gazdákra is utalni, akik most ott állnak teljes minden energiájukkal, le kell ölniük az állait, állataikat, holott kiszolgáltatottak a takarmányágazatnak, és nem mindenki van abban a helyzetben, hogy saját maga termessze a takarmányát, és egyszerűen rá vannak utalva, rá vagyunk utalva arra, hogy jó megvásárolható vagy értékesíthető takarmány kerüljön a forgalomba. A hallisztet se lehet ajánlani, úgyhogy most gondoljuk azért jól végig, hogy hogyan tudjuk a jövőben lehetővé tenni a gazdáinknak azt, hogy jó minőségű húst állíthassanak elő. Ez is hatalmas probléma. Elnézést kérném, hogy csak két percben szólaljanak föl, fél hatvan, és még egy csomó témát kell megtárgyalnunk. Színskandál hätte ja verhindert. Az aktuális, vagy a jelenlegi dioxinbotrányt el lehetett volna kerülni, hogyha a zsírt dioxinra is vizsgálták volna, mielőtt hozzákeverték volna a takarmányhoz, akkor a, a szennyezés időben feltűnt volna. Kötelezni kell a takarmánygyártókat, hogy minden egyes szállítmányt teszteljenek, mielőtt még a takarmányba bele keverik a a különböző takarmány elemeket, és nem szabad egyetlen egyet sem, egyetlen egy takarmányfajtát sem engedélyezni, hogyha a határértékek fölött vannak, és a, a, a rendkívül szennyezeteket pedig meg kell szűn, ö, semmitítetni. A bizottság javaslatait észszerűnek tartom, a törvények már most előírják azt, hogy a határértékeket nem szabad hígítással vagy keverékkel oldani. Ez a határértékeket egyszer egy, ellenőrizni kell, gyakran előfordult, én magam is tapasztaltam, hogy a, a különböző ágazatok hivatalos ellenőrzéseit jelentős mértékben csökkentették, és hát az abban dolgozó kollégák ráadásul már nyugdíjazásba kerültek, és éppen ezért ki kell, fel kell építeni az ellenőrző rendszereket. Kérdésem a bizottság felé, hogy hogyan kívánja a tagállamokat erre rávenni. A bizottság a rendszert biztonságosabbá akarta tenni, ha lehet, én egy részét meg is kérdőjelezném, ez pedig a tömeges állattartás. Megkérdezném, felszólítanám az EU-t arra, hogy az ökológiai biogazdálkodást jobban támogassák, mert ott sem lehetne igazából elveszíteni mindazt, ami történik a takarmány terén. Ö, basz. waiting until the debate is... Hát megvárom, amíg itt... A... Um, just to jump in on the debate, because... Na, akkor megvártam, amíg itt lezárták a vitát. Igen, hát amit a biztostól, bizottságtól hallottunk, én is egyetértek abban, hogy a regisztráció monitoring és az azonnali jelentéstétel vonatkozásában azokat a szükséges intézkedéseket foganatosítsák, amelyekre szükség van hiszen márciusban is léphettünk volna, most kilenc hónappal később látjuk, hogy hol vannak az elmaradások. Ami a technikai zsírok és a takarmány célú felhasználást illeti, illetve ennek a szétválasztását. Na most, hogyha ön azt mondja, hogy itt kell elkezdeni a, a szabályzást, hát azért a szabályzás most azt mondja ki, hogy tilos ezeknek a az anyagoknak az összekeverése, de tudjuk, hogy a technikai zsíroknak az élelmiszerláncba való integrálása olcsóbb egyszerűen. Hogy mondjam ki egészen világosan. Úgyhogy én Dagmarral egyetértve azt mondom, hogy legyen bátrabb, és markereket tegyenek be, tehát színesít, színeket használjanak ezekben a technikai zsírokban, hogy azonnal látszódjon, hogyha belekerülnek az élelmiszerláncba, akkor ellenőrizni és azonnal látni lehessen, hogy ezek nem odavaló anyagok. Ugyanis ha nem így járnak el, nem lesznek elég szigorúak, akkor még mindig lesznek olyan üzemek, amelyek azzal keresnek, hogy csalnak. Gostet. Euh, merci. Hm, köszönöm szépen, sok mindent hallottunk már, úgyhogy én is, euh, Grosztet asszony, euh, elmondhatom, hogy ahányszor közegészségügyi skandalomra került sor, ott mindig valamilyen szinten az ellenőrzés hiányzott. Néhány év múlva jó lenne nem ugyanebbe a csapdába beleesni, és megint csak be kell vezetnünk olyan intézkedéseket, amelyeken keresztül a csalás lehetetlenné válik. A kontaminációra nem kerülhet sor sem az e- emberi, sem az állati e- élelmiszer és takarmány szintjén. Persze az eszközről, erről az intézkedésről nincs kialakult véleményem, de meg kell akadályozni, hogy ami történt, az újra megtörténhessen. Köszönöm, Rosbák asszony, és ő lesz az utolsó a sorban. Majd én is szólok, és aztán megadom a biztosnak, biztos bizottságnak a szót. Lehet, hogy kicsit divatja múlt vagyok, de problémás számomra néhány dolog. Amikor vidékre megyek, akkor sokszor az az érzésem, hogy a jogszabályok ott nem léteznek. Azon tűnődöm el, hogy amit mi szabályokban megfogalmazunk itt valóban a terepre, a gazdaságokba ki jut-e. Akár a halak, akár a madarak, szárnyasak, akár a hobbi állatok területét vizsgáljuk meg, nem tudom, hogy egyáltalán a termelők hogyan, veszik, hogyan nem veszik észre, hogy saját és gyermekeik egészségét tiporják lábbal vállalkozások képviselői valahol a termékek fogyasztói is egyben. És amikor ilyen termelés folyik, nem tudom, hogy egyszerűen a felelősség miért nincs ott az állampolgárok vállán. Mindenki felelős. A hiszen a családtagok is megeszik azt a szárnyast, azt a halat, azt a húst, amelyet megfertőztek ilyen élelmiszerekkel, takarmányokkal. Szeretnék én jóhiszeműen a, a, enni magam is. Igazgató asszony, megadom a szót, de még mielőtt a válaszadásra sor kerülhetne, két dolgot emelnék ki a négy javaslat mindenképpen jó irányba hat, de ahogy számos kollégám elmondta már előttem, támogatni kívánom őket, először is a már meglévő jogszabályok tagállami alkalmazására van szükség, deregularizációt élünk, a költségvetési keretek csökkennek, tehát a bizottságnak a terepen a valósággal kell foglalkoznia, valamint a meglévő joganyag alkalmazásával. Bármit megszavazhatunk, ha az ellenőrzés és a szankció nem működnek, akkor semmi szükség ezekre a fellépésekre. Csak szankciókkal lehet törvényeket valahol betartatni. Második gondolatom, François tettel egyetértek, igen, szigorú szankciókra van szükség. Az irányelv létezik, a környezetvédelmi büntető jog érvényesítésére, igenis a büntető jogi minden esetre törvényi szankciókat kell erősíteni, kidomborítani, hogy igen elrettentőek legyenek, mert minden alkalommal ugyan oda térünk vissza, nem újra kell jogszabályokat alkalmazni néhány fekete bárány miatt, hanem olyan technikai eszközöket kell megtalálnunk, hogy a dioxin szintet csökkenthessük, egyetértek, kötelezni kell a különböző ágazatok szétválasztását, de ki fogja ellenőrizni a szétválasztást? Öné a szó, igazgatóasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utolsó dolog kezdeném. Valóban a szankcióknak erősnek kell lenni. Tulajdonképpen a jogszabályunk csak a tagállamokat arra kötelezheti, hogy hatékony és arányos elriasztó szankciókat vezessenek be, de valóban ma ezt hangsúlyozni fogok a tagállamok felé. Sajnos azonban azt kell, hogy mondjam, nagyon gyakran konfrontálódunk a dioxin szennyeződéssel. Miért van ez a rendeletes sok dioxid? Ez nem csoda. Azért, mert környezeti szennyezőanyag, és minden egyes alkalommal erjedésnél ö, szennyeződés is elindul. Tehát ez tulajdonképpen benne van mindenféle olajban, ráadásul az ipari olajban, de mindig be van, megvan a dioxin minden ilyen termékben. Úgyhogy a kollégám valóban ezt egyértelművé tette, és a, az, az ipari olajak színezősébe is eh, ezt az elemet bevettük, de meg kell, hogy mondjam, hogy azt is tisztán látni kell, hogy akkor, amikor csalásra kerül szó, eh, csaláról van eh, szó, akkor elindul a vizsgálat, és tudnunk kell, hogy keresztkontaminációról van-e szó, vagy pedig csalásról. Mert lehet egyszerűen egy emberi hiba is ugyanaz Az ipari olajok és a, a összekeveredhetnek A miniszterek ugye jelezték, hogy akkor, amikor csalás van, akkor mindenképpen szigorúan el kell járni, és biztosítani kell azt, hogy sem csalás, sem emberi hiba ne maradjon büntetlenül. Ami a, az adatokat illeti, nagyon sok dioxin ellenzés van már, és ez minden a dioxin ellenőrzése nagyon fontos, kiemelten fontos az élelmiszernél, de a takarmánynál is. 5000 van adott esetben 5000 vizsgálat. A tagállamok ráadásul jelentéseket is írnak, és kötelezettségek az, hogyha a maximális szint úgynevezett veszélyes szinten vannak, akkor el kell indítani a vizsgálatot. Pontosan ez az oka annak, hogy ezt a botrányt is megtaláltuk. Nem azért, mert a termelő, hanem a takarmány felhasználó egy rutinszerű ellenáll, ellenőrzéssel derített ezt ki. Az ellenőrzés megvan, és a szennyeződés természetesen a, a zsír előállítójánál volt. Persze, akkor, amikor a mintavételezésre sor került, és eh, tájékoztattak minket erről, és Németország, amikor elkezdte ezt az egész vizsgálatot, először is eh, lezárta a farmot, de addigra már eltelt egy, eh, egy hónap, ami nem igazolható késlekedés, mert szennyeződés, kontamináció felelésekor azonnal le kell zárni, le kell állítani a folyamatot, hiszen a, a meglévő szennyeződéseket nem szabad hagyni tovább ö, terjedni. Megvan rá a lehetőségünk és az eszközünk, megvan az eszközünk arra, hogy gyorsan lépjünk. Nem, nem mondhatjuk persze azt, hogy dioxineset a jövőben nem fog előfordulni, de mindent meg kell tegyünk azért, hogy meggátoljuk a kitörést és a terjedést. Azt hiszem, hogy válaszoltam is az összes kérdésre. Köszönöm. Oh, merci, euh, Madame la Directrice. Köszönöm szépen, igazgatóasszony. Úgy gondolom, hogy a téma mindenképpen olyan, amelyre még vissza fogunk térni a jövőben. Dagmar, nagyon röviden. Igen, rövid leszek. Minden, amit mondasz, az jó, de semmi nem új. De és nem igazán ez a kérdésem, mert tudom azt, hogy a, a, táp, a takarmánygyártók találták meg, és Klász is mondta már maga, hogy meg, meg a mennyiségek után kell az ellenőrzéseket mindig elindítani. Nem ez a baj. A baj az nem az az, hogy egyrészt az ellenőrzés, illetve a riasztási rendszer az élelmiszer és takarmány terén az jól működik, jó. A baj az csak az volt, hogy Németország nem volt tudatában a gyorsriasztási rendszernek. A korai riasztási rendszernek. Meg kell kérdezni mondjuk a mezőgazdasági minisztereket a tanácsban erről. A másik dolog azonban az az, hogy az ellenőrzés nem érő el, hogy mit és mikor ellenőrizenek, ez a tagállamoktól függ, és talán ezt kell megnézni, hogyha változtatni akarunk rajta. és az ellenőrzések nyilván megváltoztak az elmúlt két évben. Ez érdekelne. Milyen a jelentéstételi között, kötelezettség, mit, mit ellenőriztek a tagállamok, ez izgalmas lenne. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezt a témát lezártuk. Köszönöm szépen, igazgató asszony és igazgató úr is, hogy elfáradtak közénk. Most térjünk át a következő napi rendi pontunkra, amely az illegális halászatról függ, az előadónk pedig Rozbak asszony. Zsármani úr, A halászati szakbizottság egy javaslatot állított össze az illegális halászatról, és ez az új halászati politika részét képezi mind a halászok, mind pedig a halállomány számára ez fontos. A halászati szakbizottság egy első dokumentumot összeállított, amelyre szerdán kerül sor majd 10.30 és dél között. Annak ismertetésére az első dokumentum, amely tehát amiről most beszélünk, még a halászati szakbizottságban nem képezte tárgyalás témáját. A két dokumentumot, munkadokumentumot kell egyszerre megvitatnunk, majd csak márciusban vagy áprilisban szolgálhatunk valami véglegessel. A mi bizottságunkban úgy döntöttünk, hogy egy véleménytervezetet állítunk össze, ezért én a hangsúlyt olyan dolgokra helyezem, amelyeket fontosnak találok, az illegális halázat elleni küzdelem terén. A vélemény nem lehet túl hosszú, semmilyen vélemény nem lehet túl terjedelmes, ezért megpróbáltam eléggé általános ö, fogalmazással élni az első munkadokumentumot egyéb iránt Csak akkor kaptam meg, amikor csütörtökön már előterjesztették, és azt kell, hogy mondjam, hogy már most látom, hogy bizonyos módosító indítványokat a jelenleg itt szereplő véleménytervezettel kapcsolatban is benyújtok, és az igazság az, hogy a, mm, ütemtervi problémáim is vannak, mert a Környezetvédelmi Szakbizottságban sajnos a véleményünket akkor kellene meghoznunk, amikor a Halászati Szakbizottság a témával első körben még nem is foglalkozott. Most, hogy módosító indítványokat fogalmazunk meg, mert a legutóbbi február 4-i dátum a módosítók benyújtása, Nos, az érdemi bizottság még meg sem tárgyalta az első munkadokumentumot, nekünk pedig már be kell nyújtanunk módosítókat. Ez számomra abszolút abszurd, mert igazából egy véleményünk akkortól van, amikor az érdemi szakbizottság már a saját véleményét elmondta szükségünk van konkrét javaslatokra, majd utána módosítókat mi is megszervezünk, ha nem, akkor alássuk saját szakbizottságunk hitelét, ha nem így járunk el. Így aztán megpróbáltam néhány kérdést felvetni a munkadokumentumomban, például az ellenőrzésről, a nemzetközi együttműködésről beszélek. Meg kellene vizsgálnunk, hogy mi létezik már milyen grémiumok léteznek nemzetközi téren, amelyeket fel lehetne használni erre az ellenőrzésre, hiszen egész sor illegális halászat létezik, nem csak az EU-n belül létezik egy jelenség, hanem az orosz halászhajók is igen gyakran mm, begyűjtenek az én országom fenségvizein is illegális módon halakat próbáltam a jelentéstevővel, Izabella Lövinnel felvenni a kapcsolatot a halászati bizottságban, és egész sor kérdést megpróbáltam megtárgyalni vele, de a probléma, ahogy mondtam már, hogy a módosítók benyújtásának határidejét február 4-ében állapították meg, és szeretném, hogyha ezt a dátumot módosítanánk, későbbre halasztanánk, hogy majd a szakbizottsági vélemény ismeretében tudjuk megfogalmazni saját módosítóinkat. Remélem a kollégáim is támogatnak majd ebben a szándékomban hogy a határidőt sikerüljön kitolnunk, mert igen fontos kérdésről van szó számomra. Fontos nem csupán a halászat szempontjából, amelyet védeni kívánok minden erőmmel, hanem azért is, hogy az illegális tiltott halászat a fenségvizeinken ne létezhessen, remélem a kollégáim támogatnak majd, hogy valami fenntarthatót alkasz, alkalmazhassunk. Kriton Arsenis. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék először is mondani Rosbach asszonynak. Kiváló munkát végzett. Óriási, hatalmas téma ez ahogy a biztos is mondta. Az említett cég a második legnagyobb takarmány előállító a világban, és a, a hal a termékek, a fogyasztott termékek, értékesített termékek 60%-át importálja. Valóban a hangsúly azon a kérdésem van, hogy, hogy veszélyezteti a halászat a biodiverzitást, mely mértékben biztosíthatja a stabil tengeri tevékenységeket és halászatot. Még egy kérdést talán felt, hozzá tennék e sorhoz. A a luxustermékek eh, halászását eh, le kell végre állítani. A fejlődő országok azok, amelyek ezt eh, leginkább alkalmazzák. A halászat nyilvánvalóan egyrészt fontos a fogyasztás szempontjából, de fontos a halászflották megmaradása szempontjából, de ha meggondoljuk, hogy a fejlődő országokban a halászok megélhetése szempontjából alapvetően fontos. A, a, halá, a lehalászott mennyiségek jogszerűsége nagyon fontos kérdés, azaz tudnunk kell, hogy hol fogták a halat, és hogyan került az európai piacra. A regionális halászat irányító testületek nagyon jó munkát végeznek gyakran, de még jobb és független teljesítmény ellenőrzésre, időszakos áttekintésre van szükség. Csak így lehet javítani e nagyon fontos testületeknek a munkáját a jövőben. Végül, végül pedig a hajók együttműködése, különösen a jogsértékeset elkövetők meghatározásában. Köszönöm. Thank you very much, madam. Stevenson And I... Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is egyetértek teljesen mindennel, amit Rosbach asszony és Kiton asszony az elmondott. Úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság véleményének leadásakor nagyon fontos, hogy aláhúzzuk azt, amit a halászati bizottság próbál elérni. Anna és Kriton is egyaránt elmondták, hogy ez egy nagyon fontos ágazat, a legális hajózás értéke 10 és 23 milliárd európai dollár, ö, <laughs> bocsánat, amerikai dollár között van ö, évente. A maffia, a bűnözés állandó napirenden van a halászattal kapcsolatban. Sajnos jelentős mértékben kizsákmányolják, különösen Afrika nyugati partjainál a forrásokat, de azokat az embereket is, akik a halászhajókon dolgoznak, azt mondják nekik, hogy mm, jó fizetést kapnak, és aztán egyszerre csak tűrhetetlen munkakörülmények között találják magukat. Láttam nyugat-afrikai munkásokról egy filmet, akik lapátolják a halat, olyan üregekben dolgoznak, ahol nincs szellőzés, nem tudnak felállni, és ilyen körülmények között kell napi 12 vagy még több órát dolgozniuk. És a fizetésük az semmi. Rabszolga bért kapnak szinte a, higién, a hal higiénés körülményei is rettenetesek. Nagyon gyakran az illegálisan lehalászott halak, amelyeket Sierra Leonán, Leoninál vagy más nyugat-afrikai partoknál halásznak, a tengeren rakják át más hajókra, és nagyon gyakran olyan luxus környezetben, mint a Kanári-szigetek kerülnek, és e igazi európai legális halként adják el. Ahogy Kriton is mondja, mi csak 40%-ban tudjuk, vagyunk önellátók az európai, Európában a haltermékekben, és egyre növekszik a hal iránti igény. Nyilvánvalóan problémák is van, adódnak emiatt más húsfajtáknál, a húsipar is látja, hogy az emberek egyre több halat akarnak, de az, hogy honnan jön ez a hal, nos, a forrás nem mindig található meg. Szomorú az is, hogy, hogy tetszőlegesre zászlójú ha, hajón is utazhatnak, illetve halászhatnak ezek a, az illegális halászok. A kérdés az az, elnök asszony, hogy vajon európai ö, hajók miért ilyen zászlók alatt hajóznak, európai regisztrációra lenne szükség, globális adatbázisra a halászhajókról. És botrányos, hogy az európai hajók tetszés szerint megválasztott zászló alatt halászhatnak, és igazából név szerint meg kellene ezeket nevezni, hogy szégyenletes cselekedetüket mindenki megismerje. Úgyhogy köszönjük szépen Annának a munkáját, a Halászati Bizottságot segítsük ezzel a munkával. Köszönöm szépen. Zsebhondi. Köszönöm szépen, elnök asszony. We're talking about swimming goal. Ugye az a baj itt, hogy itt ilyen úszó alanyról, aranyról beszélünk, kint van. Ugye korábban a kék angolna, a, a karthal több százezer euró értékben kerül értékesre, tehát, tehát ez egy úszó arany, és nagyon örülök annak, hogy a halászati bizottsággal együtt most lehetőségünk van arra, hogy igen, erős érveket fogalmazzunk meg. Ez a bizottság, a környezeti bizottságnak fel kellene kiáltania, hiszen sürgősen lépni kell. Hatalmas probléma ez. Az, ahogy kiürítjük a tengereinket, rettenetes, és még mindig nincs politikai akarat sem az Európai Unión kívül, sem azon belül, hogy ez ellen tegyünk. Természetesen megvan a regionális halászati szervezekkel való globális problémánk, hogy nem működnek úgy, ahogy kellene, nincs a törvényeknek megfelelő érvényesítése, az országok nem tesznek semmit, csak saját ágazataikat védik. Tehát hatalmas probléma ez, a szabályok, a meglévő szabályok érvényesítésével, de gyakran nincsenek is egyáltalán szabályok. És ebből is adódnak további problémát. Hogyan tud az Európai Unió hiteles lenni ilyenkor? Akkor, ha a francia hatóságok saját ágazatukkal együttműködnek azért, hogy kvázi legalizálják az illegálisan lehalászott kékuszonyú tonhalat. Spanyolország, vagy mit csináljunk akkor, ha Spanyolország kótájának kétszeresét, háromszorását halásza le minden évben, és ez is illegális. Nos, ebben az ágazatban ilyen problémákkal szembesülünk, és nagyon várom, hogy a bizottság és a biztos milyen javaslat talál elő néhány hónapon belül. Úgy gondolom, hogy ezt a véleményt sokkal erősebben is megfogalmazhatjuk. Én tud, Tudom, hogy nagyon kevés helye volt ennek, Rosbach asszonynak, és ideje ezt megcsinálni, úgyhogy segítünk mindenképpen. Az ellenőrzés és a jogszabályok érvényesítésének erősítése nagyon fontos, így lehet az ágazatot még átláthatóbbá tenni. Mikkel Köszönöm, Mikkel Tremopoulos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most itt egy igen fontos kérdésről és óriási jogi és illegális kihívásokkal terhes témáról beszélünk. Az állatfehérjék e, kért kül, olyan verseny folyik most a világban, hogy mindenki bármire képes jóformán, ami az ívást illeti, valóban a halak ívásáért is és előállításáért is óriási küzdelem folyik. Nagyon sokan hal lisztre váltják a mm, hal állományunkat, és egyszerűen a mm, az állatok takarmányába is bekerül a halászati termék, és az asztalunkon végzi a tányérunkban sorsának végét. Fontos kiemelnünk azt is, hogy azt olvashatjuk itt a szövegben, hogy az illegális halászat ott le kell küzdeni. Bármilyen, akár harmadik országokból, akár Európai Uniós haló, hal, hajókról legyen szó. Ha európai lobogó alatt hajóznak a hajók, akkor is tiszteletben kell tartani a létező rendelet szabályait az INN halászatról. Ez azt jelenti, hogy jelezni kellene azon hajókat, amelyek illegálisan halásznak. Ellenőrizni kellene tehát, hogy a, mm, a halászhajón található készletek illegális vagy nem illegális halászatból származnak. Az európai ö, sz, ö, sz, mm, hivatalos politikai vállalások ismeretében tudjuk, hogy valahol a tagállamok sem igazán hajlandóak a vállalásaikat teljesíteni. Valahol figyelembe kell lennünk a tagállamok vál, ö, válaszát ismernünk, megismernünk Szábinnak, és megadom majd a szót, de ezelőtt üdvözlöm a svéd parlament küldöttségét, aki a teremben van, üdvözöljük őket, itt az ülésünk végén. Sabine Wills. Ja, danke. Weltweit ist jeder fünfte Fisch. Köszönöm szépen. Minden ötödik hal illegálisan halászott, ezt a Greenpeace-től tudjuk, és az EU jogalkotás 2010. január 1-én hozta meg az illegális halászat elleni ö, jogszabályát, de a Végrehajtása nagyon kevés országban történt még meg, 10 milliárd eurója, euróra, euróra becsülik az illegális halászat nyereségét, tehát óriási pénzről van szó. A regionális nemzeti halászati megállapodásokhoz nem csatlakoztak a, az úgynevezett olcsó, zász, olcsó országú zászló alatt halászó hajók, és ezért nem is kell beszámolniuk a, az illegális halászati eredményekről. Szeretném ezzel a Rosbach állásfoglalás tervezetével kapcsolatban néhány konkrét javaslatomat elmondani. Lehetősége van akkor kormányoknak arra, hogy az úgynevezett olcsó, haj, olcsó zászlós halójókat betilt, mutassák, meg lehet tiltani a sporthajók tengeri halászatát, és hiánytalan nyomon követhetőségre van szükség a hálótól a tányérig. Ez azt is jelenti, hogy hibátlan dokumentációra van szükség a, a, beszá, a beszállító, illetve az értékteremtési láncban, de természetesen megint minden a végrehajtáson múlik majd. Jobb jelölésre van szükség a halászati termékeknél, illetve haltermékeknél. Minden halászati céget egy műholdas monitoring rendszerrel kell felügyelni, és a hatóságoknak az adatokat kölcsönösen fel kell tudni használni. Köszönöm. Euh, az utolsó a listánkon, a e témában, a felszólalók között, Makában asszony. Um be kell valljam, nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, elnök asszony, de a kollégákat hallgatva úgy tűnik, hogy ez rendkívül fontos. A bizottságtól van itt ma valaki? Nem tudom, hogy a tetszés szerinti zászló alatt hajózóknak a mennyiségéről, vagy ennek a problémának a léptékéről milyen ismereteik vannak. Úgy tűnik, hogy a probléma sokkal uh, nagyobb, mint hogy szemet hunjunk a különböző gyakorlatok fölött. Azok a munkások, akik ezeken a hajókon dolgoznak, ők EU alkalmazottak, nyilvánvalóan rájuk az EU szabályok vonatkoznak, és mégis a saját tengereiken bizonyos embereket teljes mértékben kizsákmányolnak. Tehát milyen léptékű a probléma, mit tettek eddig, és milyen akadályok vannak hogy bármi más lehessen még tenni. Úgy gondolom, hogy ezek fontosak, ezek a kérdések, és köszönöm Annának a munkáját, mert tudom, hogy milyen nehéz a halászati bizottság munkáját ebben a helyzetben segíteni. Szímelem meg. Köszönöm szépen, Mekában asszony. Meg szerettem volna adni jó magam is a szót Jean-Pierre Verzsének a tengerészeti főigazgatóságtól, ha lehet, Minél inkább dióhéjban fogalmazom, kérem, mert még a napi rendünkön két téma szerepel, legalább egyet a kettő közül jó lenne, hogyha meg tudnánk tárgyalni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a témában szót kértek. Ez is bemutatja, hogy az aggály, az illegális halászattal kapcsolatos illegál aggály milyen jelentős. Ugyanígy van ez a bizottságban is. A bizottság is aggódik afelől, hogy milyen kevés előrelépés történt a világ szinten, amióta az FAO az illegális halászat ellen 2007-ben már egy megállapodást fogadott el, hogy e jelenség ellen küzdhessünk. A megállapodás január 1 2000 január 1 óta lépett hatályba minden egyes halászati típusra, minden fenségterületen, bármilyen lobogó alatt is történjen a halászat, bármilyen nemzetiségű ö, halászati vállalkozásról legyen szó. Így a közösségi vállalkozásokra is vonatkozik ez. Az aggályokat hallottuk az előzőekben, akár a gyengeségéről legyen szó, a regionális halászati szervezeteknek, akár ha felül aggódjanak, hogy a közösségi polgárok hogyan hathatnak a saját fenségvizeinken túli halászatra, akár az úgynevezett tetszőlegesen megvállalkozott lobogókról legyen szó, ez valóság. Mindezen témákat figyelembe vettük a rendeletben. A rendelet hivatás, amiben is áll egyetemes, majd hogy nem egyetemes hivatású, mert összefüggés kell, hogy legyen az Európai Unió valamikor szabályozunk, ahol a gondot találjuk, az az, az eset, amikor mi is jól látjuk, hogy a különböző hiányosságra milyen válaszadás történik. Csak akkor lesz hatása ezeknek az intézkedéseknek, hogyha a sürgős, megfelelőbb küzdelmet az illegális halászat ellen mások is felfogják, nem csak az EU országok, annak érdekében, hogy harcot vívjanak az illegális gazdaságok ellen. Igen, vannak már eredmények azért, egy év óta a rendelet létezik, hatályban van. A nehézségek ellenére mert elég nagy az ellenállás bizonyos harmadik országok részéről, de nem csak harmadik országok részéről, hanem bizonyos gazdasági szereplők, közösségi gazdasági szereplők részéről is a rendelet új koordinációs és nyomozati, vizsgálati jogkörrel ruházza föl a tagállamokat, de mégis ellenállás még mindig létezik. Hasznos csak akkor lesz a rendelet, amennyiben a nemzetközi téren az FAO szintjén, FAO részén, az ENSZ más grémiumaiban, a re, regionális halászati szervezetek szintjén, mint lobogó kiadóország és mint kereskedelmi ország robosztus, tartós, szilárd intézkedések foganatosítására kerül majd sor. Ahogy Rozbák asszony is elmondta a módosítók határidejűt, ki kellene ö, terjeszteni, egy másik határidőt ö, fogunk majd javasolni. Március 17, majd júniusi ö, lenne a módosító utáni szavazás, és aztán a júniusi ö, plenárison fogadnánk el a jelentést, de hát lehet, hogy mindez majd megváltozik. Jeg vil meget gerne lige have lov til at sige lidt afsluttende inden. Anna Rosbach. Igen, ha megengedi, zárszóval hadd éljek, még mielőtt a vitát lezárjuk, nagyon örülök, hogy a bizottság képviselője azt mondta, hogy jó eredményeket ért el. Én előbb látni szeretném, még mielőtt hinnék, úgyhogy én hitetlenkedem egy kicsit, ami az én országomat illeti, jó eredményekre úgy jutottunk, hogy persze néhány halászal, a tisztességes halászokkal megállapodtunk, ők készek is arra, hogy egy GPS rendszerrel szereljük fel a, hajójukat, hogy nyomon lehessen őket VMS rendszerrel követni. Vannak olyan halászok, akik azt mondják, hogy a rendszer jól működik, de itt a hiszemű, tisztességes, legális halászokról van szó, ez nagyszerű lépés, de jó lenne, hogyha ezt a megoldást kiterjesztenénk más halászhajókra is. A hal valóban arany. Hallottunk erről az imént, és igen, elővigyázatosnak kell lennünk éppen emiatt, hiszen az illegálisan kihalászott halak olyan halak, amelyeket aztán hal liszté dolgoznak föl, túl pici halakról lévén szó. Valóban igaz, hogy a ton, hal, a ö, karthal ö, tényleg aranyat érnek. És én bizonyos ö, vitákban részt vettem, amelyeket a ö, különböző halász hálókról folytattunk. Olyan halakról van szó, amelyek igen drágák aranyat érnek, és a súlyuknál fogva igen könnyen átléphetjük a megengedett kvóta súlyt, de hát a különböző halászhajók mégiscsak halásszák ezen a, ezeket a halfajtákat, és igen, sokat kell belőlük értékesíteni, ha kisebb méretűek, és ami a, a, a hálóba fennakadt halakat illeti, hát a halak nagyon gyakran egyszerűen tönkre mennek, amikor már a halász haló, hálóból kiszedik, egyszerűen kénytelenek a, gazdasági szereplők őket átalakítani liszté. Úgyhogy valahol rendet kellene tennünk mindebben mert igen sokszor, igen furcsa, gyanús dolgok történnek esténként, éjszaka, vagy éppen seggel a ködben. Remélem mindenki segít majd engem is abban, hogy megoldást találhassunk, szükséges szankciókat, büntetéseket, bírságokat kiszabni, amikor rajta kapjuk az illegális halászokat az ilyen gyakorlatokon. Elnök asszony, valóban jogos ha egyik oldalon hal, halászati kvótákat határozunk meg, másik oldalon szankciókat kell fogonatosítanunk, hiszen vannak legálisan halászó, jóhiszemű halászok is számosan. Elnök asszony, most áttér az MV véleményére az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató programról a közlekedési eh, TRAN szakbizottság az érdemben illetékes. Én vagyok a jelentés eh, tevője ennek a véleménynek, úgyhogy röviden hadd foglaljam össze magát a véleményt, aztán amennyi időnk még marad, vitát is folytathatunk. A rendelet miért a rendelet, és miért támogatom. Elősz, jelenleg a, az integrált halászati politika, tengeri politika fenntarthatósága nem garantált, csak az ö, költségvetési rendelet végrehajtási szabályaitól függ, amely a kísérleti projektek és előkészítő fellépések finanszírozását rendezik, tehát a tartóság, a fenntarthatóság, életképesség jelenlegi pénzügyi tervben nem garantálhatók, az integrált tengerpolitika semmilyen pénzügyi eszközzel nem bírna a jelenlegi pénzügyi terv 2011-13-as időszakára a bizottság a rendeletet tehát megfogalmazta, és én úgy gondolom, hogy üdvözölni kell ezt. Igen, visszafogott, szerény, a javaslat 50 millió euróból áll, ez nem nagy dolog de két évre vonatkozna az 50 millió eurós pénzügyi keretösszeg, és a jelenlegi kontextusban ez észszerű, ez egy olyan küszöbérték, amely alá nem szabad menni, mert egyszerűen akkor semmi nem marad pénzügyi finanszírozási megoldásként. A javaslat tehát észszerű, úgymond a jelenlegi kontextusban, de amelyet nem szabad már csökkenteni összegszerűen. A véleményemben azt javaslom, hogy az oktatási, képzési, szakképzési és ifjúsági programokat fogadjuk el, és a fiatal képzésben kép, képzett fiatalok mind iskolai, mind egyetemi támogatását mozdítsuk elő. Ne csak az egyetemekre koncentráljunk, hanem szerényebb szintekre is figyeljünk oda a képzésekben. Szeretném tisztázni a programok céljait. A vélemény az általános célok között a fenntartható fejlődést, fenntartható védelmet a tengerek és partok szintjén, valamint tengeri medence megközelítést javasol, ugyanúgy, ahogy pedencékben gondolkodunk az édesvizek esetében is. Azt javaslom, hogy az általános prezentációt is tisztázzuk, és specifikus célokat is fogalmazunk, meg a komitológia, külön nem kiemelt a jelentésemben, de módosítom gondolkodom az éves program tekintetében, amelyet a hetes cikk tesz lehetővé. Amint ezen programok prioritásokat fogalmaznak meg, azon is eltűnődöm, hogy mennyire lehetne elfogadni az új vizsgálati eljárással nem konzultatív módon. A gondolat az, hogy a saját ö, ö, hatáskörünket megtartanánk, de következetesek lennénk a tagállami, lag és az Európai Unióban hozott intézkedések között az érdemi jelentéstevővel Kummucakasz úr, vele fogom megvitatni a javaslataimat, a rendelet éves programokat ajánl, és ezek hasznosak lehetnek. Hozzátenném, hogy találkoztam már a raportőrrel, erre az utolsó pontra viszont még nem utaltam való találkozásomkor, és egy ö, ö, nevezőn, közös nevezőn, úgy érzem, dolgozunk együtt a jelentéstevővel, ennyit szerettem volna elmondani. Ennyit a véleményről szerény, visszafogott véleményről van szó. A kérdés viszont igen fontos, hogy a közös tengerpolitika tovább élhessen. Önöké a szó. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tengerpolitikáról beszélünk, de röviden fogok szólni. A bizottság javaslata valóban szerény, de nagyon alaposnak mondható, és nagyon fontos elemeket tartalmaz. Egyébként a tudományról és a kutatásról is szólnunk kell, és egyetértek azzal, hogy rosszabbodik a tengerek állapota, és nagyon fontos nyomon követni és vizsgálni ezt a folyamatot. Jelentéstevőként is üdvözlöm a véleményét és a módosítókat, főleg azokat a módosítókat, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a megújuló energiaforrásokat használjuk fel, a jó és bevált gyakorlatokat cseréljük ki egymás között. Ha pedig a szennyező forrásokat vesszük górcső elé, alá, akkor általában a közlekedésre, a tengeri szállításra és az olaj kitermelésre gondolunk, dacára annak, hogy vannak itt más források is. A harmadik országokkal kapcsolatosan szeretném aláhúzni, hogy egy nagyon fontos üzenetet kellene közvetítenünk abban a tekintetben, hogy közös kötelezettségeket vállaljanak magukra a harmadik országok is, ugyanúgy, mint a tagállamok. A finanszírozás tekintetében hiányzik az egyetért és a konszenzus, és ezért fontos lenne, hogy a bizottság minél hamarabb döntést hozzon. Ezen felül a nagyon érzékeny zónákat is napirendre kell tűzni, a Natura 2000-et említeném, annak érdekében, hogy a biodiverzitást védeni tudjuk. Köszönöm. Marita Ufszklok. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is. Azt szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz elképzelni, hogy még mindig nem született megállapodás, amikor tudjuk, hogy integrált megközelítésre van szükség a tengerpolitikában. Az ön megközelítése, Lapázs asszony, Lapázs asszony, nekem megfelelőnek, jónak tűnik. Azt látjuk, hogy bizonyos összegekre volna szükség valóban a költségvetés margójáról kell való megszereznünk ezt az összeget, hiszen nincs megfelelően alokálható összeg egyenlőre a tengerpolitikára. Valahol a költségvetési dotáció rendszerét kell átgondolnunk, de az ön javaslatát jónak találom. Mikael Tremopoulos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Világos, hogy ambiciózus, nagyra törő erőfeszítést tett a szakbizottságunk előadójaként, elnökasszony annak érdekében, hogy az alapszöveget javítson, de a bizottság javaslata bizony nem igazán kiegyensúlyozott javaslat, mármint az Európai Bizottságé. Ha tudatában vagyunk az éghajlatváltozás szerepének, és hogy a tengerészetnek milyen fontos szerepe van, és a tengerpolitikának, az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésében, és az ökológiai rendszerek irányításában, azokkal való gazdálkodásban. Igazán át kell gondolnunk a közlekedést, a kombinált közlekedési módokat is, amikor tengerpolitikáról beszélünk, valamint azt is, hogy majd áthelyeződik a szárazföldi közlekedés a tengeri közlekedés irányába. Nem is beszélve a kibocsátásokról, az emissziós politikáról tudnunk kell, hogy mennyi pénzre számíthat a politika, és hogy hogyan fogják a szakpolitikában a regionális alap és kohéziós alapok összegeit felhasználni, remélhetőleg egy két alap további hozzájárulással fogja támogatni ezt a fontos politikát, hogy minden érdekelt fél bevonásával optimális eredményeket lehessen elérni a területgazdák rendelkezés, területrendezés fontos, jobban ki kellene hangsúlyoznunk az ökológiai rendszerek megközelítését. Figyelembe kellene venni a környezetvédelmi szakszabályozást, az, a biotópok, a madárvédelmi irányelv rendelkezéseit, a vízkeret irányelv szabályait is, valamint a szárazföldi eredetű szennyezések gondja, gondolatát. A közös agrárpolitikáról folyamatosan vitát folytatunk, és annak jelenlegi közeli jövőbeli változásairól is. Jobban kellene utalni talán, ki kellene hangsúlyozni erőteljesebben mindazt, ami a halászati politika kontextusában valósul meg a bevált gyakorlatokat, szükségszerűen jobban kellene ismernünk, és fel kellene használnunk a hatástanulmányokat, hatásértékeléseket is, a, akár tengeri, akár tengerparti politikákról legyen szó. Jobban figyelembe kellene venni a biztonsági aspektusokat is. Köszönöm, Stevenson kolléga. Oui, Mrs. Stevenson. Stevenson úr, tessék. Nem kért szót? Tessék. Madame Wills. Ha nem, akkor nem. Wills asszony. Ja, vielen Dank. Szintén nem, de. Köszönöm szépen ezt a véleménytervezetet, az állásfoglalás tervezetet. Szerintem nagyon helyes, hogy az integrált tenger politikával a tengereken belüli életet biztosítja a biodiverzitással, hiszen ezzel lehet szavatolni a bevétel és a fenntartható élet. Nyilván a finanszírozási forrásoknak biztosítaniuk kell a partok védelmét is, Gondolok itt a turizmusra is, és nyilván a halászatra is, mint bevét, lehetséges bevételi források. Hiányoznak a gyakorlatorientált intézkedések, a lehalászás, a túlhalászás ellen, különösen ott, ahol a halak ívási területe van, az illegális halászatot pedig vissza kell szorítani. Az Európai Uniós tengerek védelme még nem kielégítő, a tengereknek a használatát sokkal inkább hangsúlyozzák azok védelme helyett. Itt a maximális kihasználás a kulcs szó, szemben azzal, hogy egy integrált, fenntartható tengerpolitikát tartsunk fenn, illetve alakítsunk ki. Vissza kellene szorítani a szennyeződéseket, a szállítást a tengereken, és a, egyáltalán a, a közlekedést a, az óceánokon. Rosbach asszony. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, elnök asszony, hogy igen jól dolgoztál, olyan öröm egy ilyen szöveget olvasni, amilyet te készítettél el. A görög kollégámmal értek egyet a tengeri és a földi területek szoros összefüggésben, kapcsolatban állnak. Egységről van szó, nem lehet a kettőt, a földet, a szárazföldet a tengertől elkülöníteni. Szeretném tudni, hogy a felelősség megosztás hogyan áll az EU, a tagállamok és a különböző regionális szervezetek között. Ki miért felel? A régiók? Az országok? a felelősek? A bizottság talán megválaszolhatna mindenre. Köszönöm, Anna. Benini asszony a bizottság részéről. Chairman. Thank you, Madam Chairman. Uh, first of... Köszönöm szépen. Először is a bizottság eh, nagyon hálás azért a tempóért, amelyel megfogalmazásra került ez a tervezet. Ez az első alkalom, hogy jogalkotási javaslatunk van, hiszen szükség volt erre, mert lejártak azok a, lejárt az a három éves időszak, amíg figyelemmel kísértük a fejleményeket. Az integrált tengerpolitika tulajdonképpen egy több szektoron átívelő terület, és hozzáadott értéket kívánunk teremteni azáltal, hogy a szinergiákat kiaknázni, és azonosítjuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek érintik a tengerpolitikát, illetve a tengereknek a kiaknázását. Javasoljuk, hogy az utóbbi két év intézkedéseit továbbra is finanszírozzuk, azaz folytassuk a munkát, és növeljük a tudásunkat, ismerjük meg azokat a kívásokat, amelyeket önök is itt elmondtak. Szerénynek mondhatóak ezek a megfogalmazott feladatok, de hát különböző teszt, projektekkel, konferenciákkal, adatok összegyűjtésével, illetve a tájékoztatással tulajdonképpen több területre felhasználható eszközökkel, feltérképezhető azonosan, hogy hol van szükség lépésre. A tervezés egy nagyon fontos elem, nagyon fontos tudni, hogy hol lehet leghatékonyabban felhasználni ezt a területet, és így láthatóak majd azok a szükséges feladatok is. Köszönöm szépen a beszámolót és a javaslatokat. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent át lehet venni, még ha nem is szerepel minden javaslat a mostani tervezetben, hiszen a főbb célkütőzéseket gondolok itt a foglalkoztatásra, a képzésre, amelyek tulajdonképpen növelhetik a kapacitásokat. Úgyhogy köszönöm szépen, és amennyiben kérdésük van, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen kedves kollégáim javaslataikat, meg figyeléseiket. 18 óra 30 van, ezért sajnos az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával sajnos már nem tudunk foglalkozni, pedig igen érdekes lett volna a vita, de az időnk véges. A napi rendünk pedig igen sűrű volt ma, így aztán ismétlem magam ezzel a 15-ös ponttal sajnos nem tudunk ma foglalkozni. Kollektíve elnézést kérek a kollégáktól is, és az Európai Bizottság illetékeseitől is, hogy eljöttek, és nem